colleagues, um, please, uh... Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, és elkezdhessük az ülést. Dear members, uh... Tisztelt képviselők, tisztelt uh, hozzászólók, tisztelt résztvevők, köszönöm mindenkinek, hogy eljött a mai napon hozzánk. Köszöntöm Önöket ezen a mai meghallgatáson, amelynek uh, témája a gyanúsított és, a gyanúsított és vádlott személyek eljárási jogaival kapcsolatos vívmányok és a, az ezzel kapcsolatos jövő. Nagyon fontos ez a mai meghallgatás. Jó néhány tisztelt képviselő van itt, és vendégek is érkeztek hozzánk, vendégelőadók. Néhány eljárással kapcsolatos megjegyzést tennék. Először is tájékoztatnám önöket arról, hogy a tolmácsolást az összes hivatalos nyelven biztosítani tudjuk, a dán, lett és a horvát nyelvek kivételével. Kérem, vegyék figyelembe ezt, és ez főleg a vendégeinkre vonatkozik, hogy az interneten közvetítjük a mai ülést, és felvétel is készül a hozzászólásokról. Tehát annak ellenére, hogy többen esetleg távoznak majd az ülés során, felvétel készül a hozzászólásokról az előadásokról. Szeretnénk előidőt biztosítani a vitához, ezért kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a felszólalási időt. A mai vita során a büntetőeljárásokban az egyéni, egyéni jogok biztosításáról van szó a tagállamokban. Nagyon fontos az alapvető értékek biztosítása és a kölcsönös bizalom szavatolása az európai térségben. Az állampolgároknak nem csak a tisztességes eljáráshoz való jogot kell biztosítani bárhol az Unióban, hanem bízniuk kell abban, hogy ér, érvényesíthetik ezt a jogukat, amikor szabadon tartózkodnak bárhol az Európai Unióban. Három különböző jogalkotási dossziéval foglalkozik bizottságunk ezen a területen, például a büntetőjárásokban gyanúsított gyermekek jogaival kapcsolatos biztosítékokról szól az egyik irányelv, az ártatlanság vélelméről és a jogsegéről, a költségmentességről az európai elfogadó parancsa kapcsolatos eljárások során. Most pedig megadnám a szót 15 perc erejéig Tarus Pronken professzornak, aki egy általános bevezetőt nyújt erről a témáról. Professzor úr, parancsoljon öni a szó, és köszöntöm itt. Thank you very much for inviting Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai ülésre. Arra kértek, hogy egy rövid áttekintést nyújtsak önöknek az, a vívmányokról és az előttünk álló kihívásokról, ami az eljárásbeli garanciákat illeti az Európai Unióban a gyanúsított személyek vonatkozásában. Szeretném felhívni a figyelmet azon közös problémákra, amelyekkel szembesülünk, és amelyek indokolták ezen intézkedések elfogadását. Azon problémákra utalok, amelyekkel a gyanúsított személyek szembesülnek az Európai Unióban. A diák között megtalálják a különböző főbb pontokat, vannak gyakorlatok, amelyek amelyek megkerülik a hallgatáshoz való jogot, és ezek szorosan összefüggnek az előzetes letartóztatáshoz és azon hosszas időszakokhoz, amelyek az előzetes letartóztatással kapcsolatosak. Az észak-európai országokban ez az időtartam rövidebb, mint a dél-európai országokban. Azt hiszem, hogy 14 és 16 százalék az arány Finnországban és Velszben, ugyanakkor 30 százalék Franciaországban és 60 százalék Olaszországban. Ami azt jelenti, hogy amikor valakit bűncselekmény elkövetésével vádolnak, az előzetes letartóztatásban töltött idő változik, attól függően, hogy hol van Európában, és ez befolyásolja a hallgatáshoz való jog gyakorlását. Egy másik fontos kérdés pedig az, hogy nem tudják a nyomozati szakaszban a jogi tanácsadáshoz való jogot gyakorolni a személyek. A legtöbb európai országban a jogszabályokban le vannak fektetve az ezzel kapcsolatos standardok. A kérdés azonban, hogy ezeket a gyakorlatban hogyan alkalmazzák a tájékoztatáshoz való jogot sem biztosítják mindig a gyanúsítottak esetében. Itt olyan információról van szó, hogy hogy hozzáférnek-e például a saját ügyükkel kapcsolatos anyagokhoz. A problémák, amelyeket azonosítottunk, a jogi tanácsadással kapcsolatban, az az, hogy hiányoznak az eljárások és a struktúrák, amelyek által kellő időben lehetne tanácsadást biztosítani. Az ügyvédek nem tudnak kellő időben jogi tanácsadást nyújtani, amikor egy személyt őrizetbe vesznek, egy rendőrfőkapitányságon nem tud nem tudja megválasztani az ügyvédjét a végrehajtási mechanizmusok is hiányosak, vagy nem voltak hatékonyak, és azt is tapasztaltuk a kutatásaink során, hogy nem jó minőségűek, nem jó minőségű az a jogi tanácsadás, amelyben az érintett személy részesült, és ez összefügg azzal is, hogy milyen fizetésben részesültek a jogi tanácsadás nyújtó ügyvédek. Azt hiszem ez is egy nagyon fontos kérdés, amely amit meg kell vitatni, ez pedig a költségmentesség. Azt hiszem, hogy enélkül a legtöbb gyanúsított egyáltalán nem részesülne jogi tanácsadásban. A gyanúsítottak a védedzek 95%-a nem tud ügyvédet fizetni, ügyvédi tanácsadásért nem tud fizetni, és hogyha megnézzük, hogy a költségmentességet hogyan szabályozzák nemzeti szinten a tagállamok. Azt tapasztaljuk, hogy rendkívül bonyolult az alkalmazás módszere, nem egyértelmű, főleg akkor, hogyha valaki a letartóztatás követő szakaszban kívánja igénybe venni ezt a tanácsadást. A bérezéssel megfelelő mértékű a gazdasági válság közepette azt hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amely a nemzeti kormányzatok számára rendkívül fontos a napi renden. Ez természetesen a különböző mechanizmusok veszélybe sodorhatják az ügyvéd függetlenségét is. Vannak esetek, amikor a kormányok csak akkor biztosítják a költségmentességet, ha bizonyos ügyvédi irodák jelentkeznek és feliratkoznak, és garantálják, hogy egy idő kereten belül nyújtanak ilyen tanácsadást, ez természetesen befolyásolja a tanácsadás jellegét is. Ennek pedig vannak következményei. Az ügyvédhez való hozzáférés, az ügyvéd rendelkezésre állása szempontjából. Ha megnézzük a helyzetet, Láthatják az úti tervet. amikor európai szinten ezt bemutatták, és amikor megszületett a döntés arról, hogy egy teljes körű eszköz helyett, amely a gyanúsítottak eljárásbeli garanciáit biztosítaná, egy fokozatos eljárás lépne életbe, és az úti terv különböző elemeit részenként tárgyalnák. Itt ugye a tolmácsoláshoz és a, a fordításhoz való jog, a tájékoztatáshoz való jog szerepel, itt ugye a konzuli hatóságokkal való ö, kapcsolattartás is ö, releváns. Ez már benne van az irányelvben, és most folyik a költségmentességről a vita aztán a gyanúsított gyermekek jogainak biztosítása, és az előzetes letartóztatásról egy zöld könyv is szerepelt az intézkedések között. Amit mindenek előtt szeretnék hangsúlyozni, és őszintén szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament és a bizottság dicséretet érdemel azért, amit sikerült elérni. Nagyon sok bírálatot fogalmaznak meg a civil szervezetek és az ügyvédek a különböző intézkedések kapcsán, amelyek a tárgyalások eredményeképpen megszülettek, de azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elértünk, ha visszagondolunk a 2007-es helyzetre, amikor is az eljárásjogi biztosítékokkal kapcsolatos irányelv részleteit kidolgozták. Először is Elkészítettünk egy tanulmányt a Maastrichti Egyetem és egyéb partnerek bevonásával, és megvizsgáltuk, hogy ezen intézkedések, mint például a tájékoztatáshoz való jog, a tolmácsolás, a jogi tanácsadáshoz való jog és a hallgatáshoz való jog a gyakorlatban hogyan érvényesülnek Hollandiában, Franciaországban, Velszben, Angliában, Skóciában, ami ugyan nem egy külön ország, de eltérő a jogrendje, mint az angol vagy a velszi jogrend. Egy empirikus tanulmányt hajtottunk végre. A kutatók a rendőrségekkel 5-6 hónapot eltöltöttek, és megvizsgálták a tényleges gyakorlatot, és azt, hogy valójában a gyakorlatban hogyan lehet érvényesíteni ezen jogokat, illetve milyen problémák merülnek fel a jogok gyakorlása során. A tanulmányt egy olyan helyzetben hajtottuk végre, amikor is az irányelvek, a már elfogadott irányelvek végrehajtása még nem ért véget, tehát ez igazából a végrehajtást megelőző kutatás volt. Annak a konkrét pillanatnak, arra a konkrét pillanatról próbáltuk egy helyzetképet felvázolni. remélhetőleg az irányelv javít a helyzeten, például ami a tolmácsolást és a fordítást illeti. Mi azt tapasztaltuk, hogy a gyakorlatban értékelnünk kell a tolmácsolás és a fordítás iránti igényt. Úgy gondolom, hogy amikor jogorvoslat létezik, a gyanúsítottak számára rendelkezésre kell bocsátani a fordítást, amikor a dokumentumok nincsenek lefordítva. Ami a tájékoztatáshoz való jog érvényesülését illeti, azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb helyzetben a jogokkal kapcsolatos tájékoztatást megkapták a gyanúsítottak, de egy olyan pillanatban és olyan módon, hogy az ott őrizetbe vett gyanúsított személyek nem tudták valójában megfontolni azt, hogy milyen lehetőségeket kaptak, amikor is tájékoztatták őket jogaikról. Ez egy fontos kérdés, amit figyelembe kell venni. Amikor majd a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvet átkerültetni kell ültetni a nemzeti eh, jogba. Ami a jogsegélyt, a jogi tanácsadáshoz való jogot eh, illeti, Megvizsgáltuk, hogy ez a rendőri kiallgatás során rendelkezésre állt-e. Angliában, Veszben és Skóciában ez rendelkezésre állt, és volt olyan rendszer is, amikor nem tudták biztosítani a rendőri kihallgatás során az ügyvéd jelenlétét. Hollandiában következett ez be, a legfelsőbb bíróság nem akar ítélkezni ebben a kérdésben egészen addig, amíg az irányelvet át nem ültetik a nemzeti jogba. Úgy gondolom, hogy eh, amikor jelen van egy eh, jogi képviselő a rendőri kihallgatás során, a gyanúsított élhet eh, a hallgatáshoz való joggal, hivatkozhat erre a jogára. Hollandiában, Franciaországban és Belgiumban is ettől tartottak a hatóságok. Azt tapasztaltuk, hogy a gyanúsítottak 50-60 százaléka nem él ezzel a joggal, bizonyítékokat szolgáltat a hatóságoknak egy olyan rendszerben is, amikor nagyon jó tájékoztatást kaptak arról, hogy miért fontos a jogi képviselő jelenléte. Vannak olyan gyanúsítottak, akik a jogi támogatás jogáról lemondanak azért, mert úgy, gondolnak, hogy úgy gondolják, hogy boldogulnak egyedül. Ugyanez vonatkozik a hallgatáshoz való jogra gyakorlatilag nem láthattuk, hogy a hallgatás jogát mennyiben befolyásolta az, hogy jelen volt -e egy ügyvéd a kihallgatás során, vagy sem. Ez nem jelenti azt, hogy amikor jelen van az ügyvéd, a gyanúsított már nem működik együtt a rendőrséggel. De amikor együtt működnek, illetve bizonyítékokat szolgáltatnak, egy sokkal megalapozottabb döntés áll ennek a hátterében. Ami pedig a továbbiakat illeti, erre is ki kell térnünk, hiszen itt a gyermekek jogairól is szó van, az ártatlanság vélelméről, és szerettem volna hangot adni agályomnak azzal kapcsolatban, hogy vannak általános kihívások, amikor ezt a fokozatos megközelítést alkalmazzuk. Ez összefügg azzal, hogy az irányelvek között következetességet kell biztosítani. Például a szabálysértések esetében, amikor az irányelv nem kerül alkalmazásra, felmerül az, hogy hogyan definiáljuk ezen jogsértéseket, ezek elég pontatlanok, a preambulum bekezdésben megtalálható a fogalom meghatározás, de a cikkek szövegében eléggé homályos. És ha az ügyvédi képviselethez való hozzáférésről szóló irányelvet nézzük meg, hosszas vita folyt arról, hogy az ügyvéd minden helyzetben bekapcsolódhat-e, például a közúti szabálysértések esetében, és megállapodás született arról, hogy a szabadságtól való megfosztás valóban egy olyan helyzet, amikor az ügyvéd számára meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a konzultáljon vele. Ezen szabálysértésekkel kapcsolatos kérdés ismét felmerül, hogyha megnézzük a gyermekek jogaival kapcsolatos irányelvet. Kérdés volt, hogy ez eltérjene a jogi képviselethez való jogról szóló irányelvtől. Az irányelvek között következetességet, konzisztenciát kell biztosítani. Aztán a korábbi jogi terminológia használata egy olyan kérdés, amelyre szintén ki kell térnünk. Például a letartóztatás, a gyanúsított vagy a védent a különböző jogrendekben más és más módon értendő. Elképzelhető, hogy másképpen alkalmazzák az adott fogalmat a különböző tagállamokban. Éppen ezért jónak tartom, hogy az irányelvben olyan nyelvezetet használjunk, amely funkcionális, és amely alapján meghatározhassuk, hogy mikor kerüljön alkalmazásra egy adott jog a tényállás alapján. Itt általános kihívás az is, hogy a hatályt hogyan definiáljuk, az irányelv hatáját. Észletem nyelvezetbeli különbséget a jogi tanácsadásról szóló irányelv esetében, az irányelv akkor kerül alkalmazásra, amikor a gyanúsított személy figyelmét felhívják a hivatalos hatóságok arról, hogy egy bűncselekmények követésével gyanúsítják vagy vádolják, ez egy szélesebb körű definíció, viszont amit az irányelv javaslatban, az ártatlanság véleméről szóló irányelv javaslatban tartalmaztuk, az, az szerepel, hogy természetes személyekre alkalmazandó a fogalom, amennyiben a gyanúsított személy büntető, ellenbüntető eljárást kezdeményeznek. Tehát a hatály itt változik. És aztán ott vannak a kivételek és a mentességek is. A Hollandiában például az ügyvédi képviselethez való joggal kapcsolatban a jogszabályban azt láthattuk, hogy a derogációk és a mentességek a nemzeti jogban szélesebb definíciót kaptak, mint, mint az, ami az irányelben szerepel. Hogy néhány példát említsek, azt hiszem, hogy az ügyvédi képviselethez való jogról szóló irányelvben rendkívül jó, hogy a hatály nem tesz különbséget a szabadságtól való megfosztás és egyéb esetek között. Ami azonban problematikus, az a maga a helyzet, a tulajdonképpeni helyzet, mit értünk egy ügyvéd tényleges részvétele alatt. Hollandiában folyik a vita arról, hogy milyen szakaszban kapcsolódhat be az ügyvéd a rendőri kihallgatás során a gyanúsított mellett ülhet-e vagy sem, tarthatnak-e szemkontaktust, és egyéb kérdések is felmerülnek, és aztán ott vannak a derogációk is, amelyeket már említettem. Továbbá, ami véleményem szerint nagyon fontos, az a különböző jogok közti kapcsolat. Ha megnézzük például a különböző irányelveket, egymással összefüggnek, ha megnézzük az információhoz való jogot, azt a pillanatot, amikor a gyanúsított személy tájékoztatást kap, ez szorosan összefügg azzal, hogy lemond-e a jogi képviselőhöz való jogáról ha a pillanat, abban a pillanatban, amikor a gyanúsított megkapja a tájékoztatást, el kell gondolkodni arról, hogy igénybe akar-e venni jogi képviseletet. Hollandiában nem mondhat le ezen jogáról, anélkül, hogy előtte beszélt volna egy ügyvéddel, ami azt jelenti, hogy némi időt kell kapnia, megkapja az információt arról, hogy van joga a jogi képviselethez, el kell gondolkodni arról, hogy le kíván-e mondani erről a jogáról. Ez eltérő, mint Angliában és Velszben, ott megkérdezik tőle, hogy igénybe akarja venni az ügyvédet, amennyiben azt válaszolja, hogy nem, megkérdezik tőle, hogy miért nem. Boldogulok magamtól, mondhatja, és ennyivel ez, ez így elegendő tehát nem telik el húzamosabb idő a tájékoztatás és a jogról való lemondás között. Aztán a dokumentációhoz való hozzáférés joga. Mit tehet az ügyvéd, amikor tanácsa látja el ügyfelét, arról, hogy milyen stratégiát kövessen, hivatkozik-e a hallgatáshoz való jogra, vagy sem. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy milyen fajta információ van a rendőrség kezében, úgy gondolom, hogy ezt is szabályozza a, a dokumentációhoz való jogról szóló irányelv, és az információ való hozzáférésről szóló irányelv, ez összefügg azzal is, hogy konzultálhat az ügyfél az ügyvéddel. Szeretnék néhány kérdést felvetni. Az eljárási biztosítékokkal kapcsolatos irányelvről amely a gyanúsított vagy büntetőjárásokban eljárásokban gyanúsított gyermekekre vonatkozik. Mi történik a kisebb erejű a szabálysértésekkel? Ennek van egy másik konnotációja is, azt hiszem. Szerepel nekem majd a rendőrségi nyilvántartásban. Mit jelent ez a gyermekekre nézve? mit jelent ez a gyermek jövője szempontjából? Hogyan befolyásolja a gyermek jövőjét, egy későbbi, a későbbi munkavállalást? Ennek tehát van egy olyan aspektusa is, amit figyelembe kell venni az ilyen jogsértések definíciójával kapcsolatban. És miért tegyenek kivételt a, az audio felvételek kérdésében a rendőrségi kihallgatások során. Ami az ártatlanság vélelméről szól irányelvet illeti, azt hiszem problematikus a különbségtétel a büntetőjogi és administratív eljárások és szankciók között, ez a hatodik preambulum bekezdésben szerepel. Amit több országban láthatunk, az az, hogy a büntető jogi és adminisztratív eljárások között egyfajta elmozdulás vehető észre, Miért tesznek különbséget a büntető jogi és administratív szankciók között? Egy további kérdés a tanú vagy a család helyzetét illeti, amikor valakinek joga van nem tanúskodni. Ezt sem láttam még az irányelvben lefektetve. Ami pedig a költségmentességgel kapcsolatos irányelvet illeti, azt hiszem, hogy Ez lesz a többi irányelv hatékonysága szempontjából a lényegi kérdés. Itt ugye az átmeneti költségmentességről van szó. Vannak esetek, amikor a rendőrségi nyomozás első szakaszában erre szükség van, de nincs egy hosszabb eljárás, amely során értékelni lehetne, hogy az érintett személy számára ezt biztosítsák-e. És a szabadságtól való megfosztás korlátozása, ezt azt hiszem, hogy a jogsértések, a szabálysértések esetében kellene behatóbban eh, tanulmányozni, és az ilyen jogsértéseket ehhez megfelelően kellene definiálni. Következésképpen úgy gondolom, hogy az Európai Unió eh, fellépése gyümölcsöző, de ahogyan az lenni szokott, az ördög itt is a részletekben rejlik. Új kérdések is felmerülnek, és ez az utolsó megjegyzésem. Ezen irányelvek hogyan fogják a kölcsönös elismerésen alapuló irányelveket befolyásolni, és milyen hatása lesz a határon átnyúló bizonyítás, bizonyítékgyűjtésnek a jogi tanácsadáshoz való jog érvényesítésére, és hogyan kapcsolódik az európai nyomozati eljárás, az európai nyomozati parancs a jogsegélyhez, illetve a költségmentességhez. Ez lett volna az, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Professor Spronkin. Köszönöm, Spronkin professzor. Éppen készültem kikapcsolni a mikrofonját de kár lett volna ezért a, az utolsó néhány percért is. A három raportőrt most megkérném arra, hogy jöjjenek ide, ők lesznek a szekcióvezetők. Vannak itt a brit női ügyvédek képviseletében egy delegáció, amikor az európai eh, letartóztatási parancsról beszéltünk, akkor nem ennyire volt nyugodt ez a terem, de most gyakorló jogászok és egyetemi emberek vannak itt, ezért van most ilyen nagy csend. Köszönöm Spronken asszonynak az előadását. Most megkérném a három részegység raportőrét, eh, Katrina Kinicsit, hogy Daniel Pikált és Vania Patánét, hogy jöjjenek fel az elnöki pulpitushoz. As, um, Katerina is coming up just... Katerina Kinicsi a Libe raportőre a gyerekekről szóló irányelvben, irányelv kapcsán. Ben. Grazie, Presidente. Buonasera. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Morász elnöknek szeretnék köszönetet mondani, és üdvözlöm neves vendégeinket és az itt jelenlévő kollégákat. A mai bizonyosan jó alkalom arra, hogy itt a Libes szakbizottságon belül elgondolkodjunk ezen témákon, amelyek központi jelentőségűek a szakbizottságunk, illetve a parlament szempontjából. Ahogyan már elhangzott, a Libe szakbizottság október 16-ai ülésén. Ez az irányelvjavaslat, amely az eljárásjogi garanciákra vonatkozik a fiatalkorú gyanúsítottak vagy vádlottak vonatkozásában. Ez egy intézkedés csomagba illeszkedik, amely szerepelt az ütemtörben, amely az eljárás jogi biztosítékok megerősítésére vonatkozik vádlottak vagy gyanúsítottak esetében, és 2009. novemberében fogadta el ezt a bizottság, és az Európai Unió programjába is illeszkedik, melyet 2011. február 15-én fogadtak el. Néhány intézkedést már elfogadtak, az ütemterv más intézkedései még vitatárgyát képezik. Olyan intézkedések ezek, amelyeknek jogalapja ugyanaz, és amelyek közös célja minimál normák meghatározása az egyén jogait illetően a büntetőeljárásokban. Ennek célja a bírósági határozatok kölcsönös elismerése, valamint az igazságügyi és rendőri együttműködés megkönnyítése. A tagállamok persze fenntarthatják jogukat, vagy bevezethetnek még magasabb szintű védelmet az egyéni jogok védelmét illetően. Nos, azon irányelvet illetően, amelynek jelentéstevője vagyok, amelyet a fiatalkorak irányelve névvel illetek, azt hiszem, hogy ott jogszabályi beavatkozásra van szükség európai szinten, ugyanis egyenlő jogokra, jogokat kell biztosítani a fiatalkorúaknak a büntető eljárásokban, akik különlegesen sérülékenyek, különleges igényekkel lépnek fel. Nos, a fiatalkorúak esetében ezek a jogok még nincsenek egyformán biztosítva és egyforma hatékonysággal biztosítva az Európai Unióban. Hogy ezen hiányosságot, védelmi hiányosságot megszüntessük, az irányelv javaslatban számos fontos garancia szerepel, Ezeket csak összefoglalva soron, soron fel a tájékoztatáshoz való jog a fiatalkorúra vonatkozóan, illetve az ő szülői felügyeletét ellátó szemére vonatkozóan. Aztán itt van a védelemhez való visszavonhatatlan jog, ez egy egyéni jog a kiskorú különleges igényeit is meg kell határozni. Aztán itt van a speciális bánásmód a szabadság elvonás esetén. Az ilyen esetek szemet a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell, a magánélet védelmihez való jog, az eljárásban a tárgyaláson való részvétel mind a kiskorú, mind pedig a szülői felügyeletet ellátó személy vonatkozásában. Ezek nagyon fontos biztosítékok, amelyek a mi munkánkon keresztül, illetve módosítók révén még javíthatóak. Most itt az alkalom arra, hogy ezen témakörben meghallgassuk szakértőink véleményét, illetve hozzájárulását. Ők különböző szakmai szervezetektől érkeztek, és bizonyosan további ösztönzéseket, gondolatokat osztatnak meg velünk ezen témában, hogy tovább dolgozunk ezen irányelvek szövegén. Itt van körünkben Daniel Pikel úr, aki a fiatal korúak bíróságai és családjogi bíróságok nemzetközi szervezetétől érkezett. Köszönöm, hogy elfogadta a szakbizottságunk meghívását. Pikel úr fiatalkorúak bíróságen szerzett tapasztalatai révén sokat foglalkozott az irányelvünk tárgyát képező témával, és bizonyos vagyok benne, hogy az ő hozzájárulása nagyon fontos lesz a munkánkhoz. Meg is adom neki a szót. Kérem, hogy 10 percben foglalja össze mondandóját, hogy így az ütemtervünket be tudjuk tartani. Tessék, Pikel úr. Oui, je vous remercie, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadja nekem a szót. Nos, megpróbálok az időkeretek között maradni, mert nagyon sok mondani valom van, de megpróbálok rövid lenni, tömör, tömör lenni. A fiatalkorok bíróságai és családjogi bíróságok nemzetközi szervezete európai tagozatában két szövegből indultunk ki, a bizottság és a tanács szövegéből. Sajnálattal osztom meg azt a megjegyzést önökkel, hogy ami egyébként szerepel az irányelv javaslatban is, hogy az irányelv a bíróságokon dolgozók szakképzésével is foglalkozik, annak érdekében, hogy a büntetőeljárásokra legyenek specializálva, de nem foglalkozik a fiatalkorok bíróságának létrehozásával, annak érdekében, hogy speciális, az erre specializálódott bírák csak ezzel a témakörrel foglalkozzanak. Nos, ez nem egy ideális kiinduló pont talán. Aztán van egy másik sajnálatos tény, mégpedig az, hogy a jövőbeli irányelv nem foglalkozik a büntetőjogi felelősségre vonás minimális korhatárával. Az irányelv alkalmazhatósága egy maximális életkorhoz van kötve. A gyermek egy absztrakt fogalom valamilyen módon. Ami a hatáját illeti ennek az irányelv tervezetnek, megállapítottuk, hogy van itt egy kétértelműség a kiönduló pontban, a szövegben, hiszen a szöveg alkalmazhatásának hatájára vonatkozóan áll fenn ez. A 2.3-as cikk szerint valamennyi bűncselekmény vagy cselekedet, amelyet a gyermek elkövet 18 éves életkora betöltése előtt, lehetővé tenni ezen helyzet tisztázását. A szöveg egy olyan pillanatról beszél, amikor a gyermeket tájékoztatják arról, hogy vádat emeltek vele szemben, vagy gyanú merült fel vele szemben. De pontosítani kell, hogy a gyermek a szabálysértés elkövetőjeként esetleg az ö, tények elkövetését követő néhány hónapon belül ö, is megvádolható vagy gyanúsítható. Nos, ez esetleg megakadályozhatja az irányelv alkalmazását bizonyos esetekben. Azt hiszem, hogy ezzel a pontosítással, amit javasoltam, tisztázni lehetne a helyzetet, illetve az irányelv hatáját pontosítani lehetne. A 18 éves életkor a tett elkövetésének pillanatában vonná maga után az irányelv alkalmazását ezt kellene a bizottság által be, javasolt irányelvjavaslatba a kettes pontba beilleszteni. Aztán vannak itt fontos körlátozások a tanács irányelvét illetően, ezen irányelv alkalmazhatatlanságát illetően. Ez a hatos cikk, mely szerint olyan gyermekek esetében nem kell alkalmazni az irányelvet, hogyha az eljárás nem vezet büntető intézkedés meghozatalához. Ez a nem, nem lehet alkalmazni az ez mindenféleképpen nem tisztázott helyzethez vezet. A francia igazságszolgáltatásban általában nevelőintézkedéseket próbálnak inkább alkalmazni, és csak legutolsó esetben kerül sor büntető igazságszolgáltatási intézkedésre a fiatalkorúval szemben, de az eljárás kezdetén ez nem így van, hiszen először a bíró egy nevelő jellegű megoldást akar inkább találni. Tehát lehet, hogy nem büntetőjogi szankció ö, alkalmazására kerül sor, és ebben az esetben az adott irányelvet nem alkalmazzák, ami nem ö, normális dolog. Tehát ez egy korlátozó jelleg. Egyes intézkedések szabadság járnak, és furcsa, hogy nem lehet alkalmazni az e jogi biztosítékokat ilyen feltételek mellett. Itt van például a belga igazságszolgáltatás példája, mely szerint ami a fiatalkorúakat illeti 16 éves korig nem lehetségesű büntetőjogi szankció, oktat, nevelő intézkedések vannak, de fennel annak a lehetősége is, hogy a fiatalkorút szabadság elvonás keretében intézetben tartsák fogva, és ilyen esetben nem alkalmaznak büntetőjogi szankciót, noha a szabadság elvonásra kerül sor, és ebben az esetben igenis alkalmazni kellene ezeket a biztosítékokat. Ami az ügyvédet illeti, a kötelező ügyvéd és segítségnyújtáshoz való jogot, amely szerepel a bizottság javaslatában a hatos cikkben, az ügyvédhez való hozzáférés kérdését. A tagállamoknak figyelniük kell arra, hogy a gyermeket ügyvéd segítse, de a határ cikkben, a tanács szövegében az el, hogy olyan helyzetekben, amikor a rendőrség vagy más rendészeti erő végzi a kihallgatást, akkor egyes esetekben aránytalan ez a segítségnyújtás. Itt például a szabálysértés súlyossága, az ügy összetettsége merül fel ebben a felsorolásban, tehát túlságosan bizonytalan elemek vannak itt felsorolva, amelyeket nem feltétlenül lehet az eljárás kezdetén értékelni, felbecsülni. Az, hogy egy ügy összetett vagy nem, ezt elképzelhető, hogy az eljárás során ö, derül ki, és ilyen esetben esetleg az irányelv alkalmazását nem kellene ö, kötelezővé tenni, tehát hogy az ügyvéd alkalmazása ebben az esetben nem lenne kötelező. A szabadság elvonás ö, amikor úgy tűnik, hogy rövid időtartamú lesz, ez egy további kitétel ebben a felsorolásban, hát ez egy értékelés, ez egy becslés, lehetséges, hogy az eljárás ez kezdetén úgy tűnik, hogy rövid időtartamú lesz, néhány óra, néhány nap, néhány hét. Nos, itt is egy bizonytalanság uralkodik az időtartamot illetően, ez egy bizonytalanság, és ez zavaró. Az ügyvéd jelenléte egyébként az Európai Emberi Jogi Bíróság szerint itt volt egy 2008. november 27-i ügy, mely szerint a jelenlétnek valóban ténylegesnek kell lennie, tehát nem csupán egy elméleti hozzáférésnek, Nos, itt azt mondják, hogy a kisebb jellegű szabálysértések, mint például közúti szabálysértések, vagy kisebb jellegű rendészeti szabálysértések. Nos, itt talán észszerű lenne ezen kritériumok használata Németországban egyébként egy feljegyzés szerint az el, hogy a büntetőjárások 70%-a fiatalkorúak ellen formális ítélethozatal nélkül végződik. Tehát itt banális ügyekről van szó. Aztán itt az is felmerül, hogy a tervezetben nem szerepel a nagykorúakra való utalás ezen a helyen. Az ügyvéd jelenléte tényleges kell, hogy legyen az esetek nagy részében, és pedig költségmentesen. Ami az értékelést illeti, ami a 7-8-9-es cikkben szerepel, Nos, az értékelést szakemberekkel hogy végezzék, anélkül, hogy az orvosi eljárásban részt vennének, amennyiben ez nem szükséges, de bizonyos országokban, mint például Németországban, Olaszországban és Franciaországban vannak szociális nevelő szolgálatok, akik ezt a munkát el tudják végezni. Ami az orvosi vizsgálatot illeti, orvos általi vizsgálatot, ezt a bizottság előirányozza, a tanács restriktívebb, az ottani szövegben az szerepel, hogy olyan esetekben, amikor ez nem szükséges, akkor igazolni kellene, hogy a gyermek testi, lelki állapota igazolja ezt. De természetesen ennek igazolásához mindenképpen ö, orvosi vizsgálatra van szükség, tehát ö, ez a bizonyítás megfordulását jelenti, ami pedig a ö, vallatást, a kihallgatást illeti. Itt vannak szintén korlátozások a tanács szövegében. Németországban inkább az áldozat, a fiatalkorú áldozat érdeke az, hogy, hogy felvegyék a kihallgatást, hogy ne kell megismételnie bizonyos dolgokat. Aztán, ami pedig a ö, fogvatartás ö, különleges feltételeit illeti, ezek kevésbé vannak itt kifejtve ebben a tervezetben. A 12-es cikkben szerepel a gyermek, illetve a fiatalkorú elkülönítése, megkülönböztetése, olyan, de ezek a feltételek, ezek, ö, ezek megsérthetőek. Lenne még más mondani valóm is, de azt hiszem, hogy már is túléptem a az időkeretet. Elnök, köszönöm, köszönöm Pikel bíró úrnak, aki nagyon pontos észrevételeket osztott meg velünk és azt hiszem, hogy a vita során majd lesz még idő a témák de Most pedig át is adom a szót Vania Patene professzornak, aki a Katania Egyetemen a büntetőjoggal foglalkozik, speciális szakterület a fiatalkorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatás. Kérem, hogy ön is 10 percre korlátozza előadását. Köszönöm. Köszönöm önöknek ezt a meghívást és azonnal egy megállapításból indulnék ki. Minden egyes biztosíték egy korlátozást jelent egy hatalom gyakorlásában, és ezt mindenféleképpen szabályozni kell azon értékek vonatkozásában, amelyeket védeni kívánunk. A büntető igazságszolgáltatás területén arról van szó, hogy itt bizonyos dolgokat fel kell eldozni a büntető eljárás során, annak érdekében, hogy az elsődleges érdekeket védjük. Itt a tények megállapításáról van szó, a legminimálisabb hiba koeficienssel, úgy, hogy az alapvető, a személy alapvető jogaival mindez az eljárás ne kerüljön konfliktusba. Nos, ezen előzetes megjegyzést követően már is egy fontos szempontra hívnám fel a figyelmet, hogy amikor megnézzük itt ezt az irányelvet, melyek a problematikus részek. Nincsenek normatív mutatók, amelyek megmutatnánk, megmutatnák nekünk, hogy a helyes eljárás, bíróság eljárás hogyan is néz ki fiatalkorúak esetében. Az európai kártákban szerepel, illetve sok tagállami jogszabályban szerepel a személyek jogaira vonatkozó sok megállapítás, de a helyes bírósági eljárásról fiatalkorúak esetében nincsen ilyen kiinduló alap. Éppen azért nagyon fontos figyelni arra, hogy mindig egy alapvető tényezőhöz kapcsolódjunk, amikor ezt vizsgáljuk, mégpedig ahhoz, hogy a büntető eljárás, amikor egy fiatalkorú esetében dönt, akkor sem szabad, hogy elveszítse azt a jellemzőjét, hogy büntető eljárás hatája alatt lévő tényeket kíván felderíteni. Tehát az ilyenfajta eljárást ne arra hisz, használjuk kizárólag, hogy szociális pedagógiai eljárást indítsunk egy fiatalkor esetében. Nem itt tények felismeréséről van szó, illetve a felelősségekről való megbizonyosodásról az eljárás során. Tehát a helyes eljárás tiszteletben tartása a fiatalkorúak esetében mindenféleképpen az igazságos eljárás fenntartásához kapcsolódik. Ugye minden mentesítés a garanciák csökkentéséhez vezet. Amikor az egyes garanciákat megnézzük itt ebben az irányelvben, akkor világosan szem előtt kell tartanunk, hogy a garanciának mi is a célja. Hogy aztán célzott módon tudjuk a mentesítéseket alakítani. Elkerülhetetlen, de túlságosan veszélyes a mentesítéseket túlságosan széles körű koncepcióhoz kötni. Mert a fiatalkorú érdekéből kiindulva, amely alapvető elemennek az irányelvnek, mint sok más nemzetközi dokumentumnak is, tehát a fiatalkorú érdeke túlságosan széles körű koncepció, és ezt nem lehetséges részletesen meghatározni. Ez mindenképpen egy nagyon széles körű mérlegelési lehetőséget biztosít a bírának, illetve a döntéshozó testületnek. Tehát figyeljünk arra, hogy a mentesítéseket ne azzal indokoljuk, hogy csupán a fiatalkorú érdekére utalunk mindig tartsuk szem előtt, hogy az adott mentesítésnek mi a célja. Most nézzük meg egyenként a jelentős elemeket ezen irányelvjavaslatban, amely mindenféleképpen felmutat problematikus elemeket. Nos, ami az irányelv hatáját illeti, a kettes cikk azt mondja, hogy az eljárások, amelyek oktató, nevelő célzatúak, azok nem tartoznak ezen irányelv alkalmazásának hatájába. A hatály csak a nyomozás alá vont, vagy váddal illetett személyekre vonatkozna. Tehát itt a kisebb jelentőségű bűncselekmények, amelyek nem a büntetőbírák hatáskörébe tartoznak, azok nem tartoznak az irányelv hatája alá vagy az olyan cselekmények, amelyek a nemzeti jogszabályok szerint bűncselekménynek minősülnek ugyan, de nem tartoznak ilyenfajta járások körébe, amelyeknek a vége büntető jogi szankció lehet hanem csupán restriktív kell zárulnának ezek az eljárások, tehát például nevelő intézkedések, annak érdekében, hogy a fiatalkorú jó magatartását elérjék. Nos, itt figyelmeztetünk arra a veszélyre, hogy a fiatalkorúakkal kapcsolatosan a fellépések módosulása ez esetleg a garanciák gyengülőséhez vezethet. A fiatalkorúak területén mindenféleképpen meg kell őriznünk a védelem nem formális jellegét, és foglalkoznunk kell a mentesítések céljával. Tehát a kontextustól függetlenül, hogy sor kerül-e a személyes szabadság korlátozására, és hogy milyen címkével ruházzák fel az adott intézkedést, amely magával vonhatja a személyes szabadság korlátozását, vagy lehet restriktív jellegű. Nos, azt hiszem, hogy mindenféleképpen alkalmazni kellene ezekben az esetekben is az irányelv biztosítékait. Tudom, hogy ez nem része az irányelv által figyelembe vett szempontoknak, de figyeljünk arra, hogy az oktató intézkedések amelyek esetlegesen szabadság, személyis szabadság elvonásával is járhatnak. Itt a büntethetőség korhatárát is módosíthatják ezek az intézkedések. Itt a büntető szakciókkal való sújthatóság alsó korhatáról is szó van. Nos, itt fontos az, hogy ez az oktató-nevelő intézkedésként való felt címkézés ez nem vonja maga után esetlegesen azt, hogy az eljárásjogi garanciákat nem alkalmazzák. Ezeket alkalmazni kell véleményem szerint minden egyes esetben, amelyek restriktív intézkedéseket vonhatnak maguk után, vagy negatív következményeket a fiatalkorúak számára, amelyek lehetnek olyan intézkedések, amelyek például a személyiség fejlődésre kihathatnak, vagy olyan intézkedéseket, amelyek noha nem járnak formálisan szank- büntetőjogi szankció alkalmazásával, de mégis implicit módon a felelősség megállapítását jelenthetik. Tehát minden alternatív intézkedés az elítéléshez képest, amelyek ugyan nem járnak személyes szabadság megvonása, de mégis a személyes felelősség megállapítását vonják maguk után. Nos, látom, hogy nagyon gyorsan múlik az idő, úgyhogy előre is lépnék. Ami az egyéni értékelést illeti, ez alapvető jelentőségű, hogy garantáljuk a jogszabály alkalmazását bármiféle döntésre, amelyet az eljárás során hoztak, és bármiféle döntésre, amely az eljárás lezárultával született itt egy valóban egyéni döntést kell biztosítani, amely a kiskorú speciális jellemzőire ö, ö, van szabva. Tehát az irányelv hetes cikke, amely ugyan nem tisztelze explicit módon, hogy melyek ezen értékelés, ezen egyén értékelés céljai, mégis lehetővé kell tenni az egyes opciók kiválasztását, mind az eljárás közben, mint pedig végén, tehát még akkor is, hogyha nem történt meg a személyes felelősség megállapítása, és esetleg védőintézkedést alkalmazunk az eljárás során, akkor is számításba kell vennünk a mindenféleképpen egyéni értékelést. Egy másik fontos dolog a fiatal korú azon joga, hogy jelen legyen az eljárás során. Ez kapcsolódik ahhoz az elképzeléshez, hogy a fiatalkorú számára a jogai gyakorlása azon képességétől függ, hogy követni tudja és tudatos módon részt tudjon venni az eljárásban. Tehát jelenléte számos további garanciával együtt, amelyek az irányelven szerepelnek, mindenféleképpen elengedhetetlen feltétel, nem csupán a fiatalkorú számára. Úgy vélem, hogy a fiatalkorú jelenléte alapvető jelentőségű a bíró számára, a döntéshozó testület számára is, hiszen gyakran a fiatalkorú jelenléte a döntéshozó testület számára megfelelő indikációkat szolgáltathat, amelyeket nem lehet összegyűjteni a, csak a személyel kapcsolatos vizsgálat során. Nagyon fontos a különleges figyelem az egyéni értékelés során azon fiatal korúakra, akik büntetőcselekményekbe bonyolult váltak, és embercsempészet áldozatává váltak, hiszen gyakran itt kísérő nélküli fiatalkorúakról van szó, és itt a visszaesést is figyelembe kell venni, illetve azt a hatást is figyelembe kell venni, amit a bevándorlás tehet ezen személyekre, akik bűncselekményekbe bonyolódnak, ugyanakkor ezen bűncselekmények áldozatai is. Aztán itt van a szülői felügyelet a telátó személy, akit mindenképpen tájékoztatni kell a fiatalkorúak jogairól. Ez az ötös cikk, és a tárgyaláson is a 15-ös cikk értelmében részt kell tudniuk venni. Nos, itt különböző előfeltételezések vannak. Egyrésztről itt van az igény a szülői felügyeltet ellátó személy részéről, hogy teljes mértékben tudatában legyen annak, hogy mi is történik az eljárás során, hogy kísérje a fiatalkorút az egyes döntések, választások során, amelyeknek kihatásuk lehet az eljárásra, ugyanakkor pedig egy lelki támogatást kell, hogy nyújtson a fiatalkorú számára. Amikor tehát a megfelelő felnőttről beszélünk, aki a szülői felügyeletet ellátó szemét helyettesítheti, akkor én azt mondanám, hogy a fiatalkorú döntése szerint kell ezt a szemét kiválasztani, kijelölni. Ami pedig a tájékoztatási kötelezettséget illeti a szülői felügyeletet ellátó személy részére, teljes mértékben egyetértek, ezt a szemét tájékoztatni kell, nincs itt a szövegben, szerintem be kellene illeszteni a ö, tárgyalásról szóló értesítést. a, ö, ezen tájékoztatási kötelezettséget szankcionálni kell. Egyébként a biztosítékok megsértésénél nincsenek szankciók, és aztán ö, itt a védővel kapcsolatos rendelkezéseket tekintve ez mindenképpen az irányelv hatájába kell, hogy tartozon. Nem szabad további mentesítéseket alkalmazni e tekintetben minden esetben jelen kell lenni a védőnek, és az utolsó kötelezettség az oktató intézkedésekben való részvétel kötelezettsége. Nos, ezen nevelő intézkedések kiegészítő jellegűek lehetnek bizonyos védőintézkedésekhez vagy szankciókhoz. Figyeljünk erre oda, mert hogyha a felelősségről nem bizonyosodunk meg, akkor nem lehet oktatási, nev, nev, oktatási nevelési intézkedések hatájára vonni egy olyan szemét, akinek a felelőssége még nem került megállapításra. Kénicsi asszony, köszönöm, nagyon jól használ ki ezt a rövid időt ezen fontos jogi fejtegetések megosztására. Köszönetet mondok tehát önnek. Ha vannak kérdések, akkor át is adnám a teret a kollégáknak, mert kérdéseikre még majd bővebben kifejthetik álláspontjukat. Sacchi. Allora, a questo punto ecco, passo la parola al sì. collega, all'onorevole Sacchi per la sua... Sacchi úr kap Thank you very much, Madam Chairperson. If you allow me, I, I have two questions. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem lenne a szakértőinkhez. Szeretném megkérdezni, a szakértőinket arról, hogy mi a büntetőjogi felelősség korhatáról, ugyanis a gyermekeket 18 év alatti személyként definiálja az irányelve. A felső korhatárt annak ellenére e, így dönt, hogy annak ellenére így dönt, hogy a legtöbb tagállamban 17 éves korig foglalkozik a fiatalkorúkkal a fiatalkorúak bírósága. A bizottság úgy döntött, hogy a büntetőjogi felelősség korhatárát eh, nem fogja érinteni, annak ellenére, hogy eh, ilyen eh, rendelkezés a tagállamokban létezik. Általában 14 vagy 15 éves kortól van büntetőjogi felelősség, és mindössze 5 tagállam szabott alacsonyabb korhatárt. Tehát kérdezném a szakértőink véleményét, hogy nem kellene harmonizálni a nemzeti, nem kellene harmonizálni a büntetőjogi felelősség alsó korhatárát, vagy figyelembe kell venni a nemzeti nemzeti sajátosságokat. Emellett felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet megállapítani azoknak a gyermekeknek a korát, akiknek nincsenek dokumentumai ilyen esetekben előfordul, hogy a gyermek korát alábecsülik, vagy felülbecsülik, mind a két esetnek vannak jogi következményei. A második lehetőség azonban, amikor túlbecsülik a gyermek életkorát, akkor előfordulhat, hogy felnőttként kezelik jogilag, és nem kapja meg azt a védelmet, amit fiatalkorú elkövetőként élvezne. Mi a véleménye a kormeghatározás, mi a véleményük a kormeghatározási módszerek harmonizálásáról? Köszönöm. Sí. allora siccome c'è ancora una domanda, forse van még egy kérdés, talán jó lenne, ha azt is feltennék, és aztán szakértőink válaszolhatnak mindkét kérdésre. Lambert kolléga kap szót. Thank you and, and thank you to... Köszönöm. És köszönöm a, a, az, el, az előadóknak is. Valójában az előzőhez egy kicsit kapcsolódik az én kérdésem is, ami ugye például a fogatartási szabályok, azok mások kell, hogy legyenek a felnőttek, a fiatal felnőttek, fiatalkorúak eh, vonatkozásában. És hogyan lehet ezt eh, meghatározni, hogyan lehet igazolni, eh, hogyha azt mondjuk, hogy 18 a korhatár, és onnantól kezdve már teljes jogú felnőtt, úgymond. Emellett a kisebb súlyú bűncselekmény kategóriájának a meghatározására lennék kíváncsi, csak hogy tudjam, hogy olyan olyan jogsértésekről van-e szó, amelyek egyébként priuszt teremtenek, az nevezhető-e kisebb súlyú bűncselekménynek, illetve van-e valami fajta véleményük azzal kapcsolatban, hogy a tanács és a bizottság eltérő álláspontot képvisel az alapvető jogok vonatkozásában. Bene, grazie. Abbiamo ancora un'altra. Köszönöm. Még egy kérdésünk van. Watzenberg képviselő részéről, meg is adom neki a szót, tessék. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικά Először is szeretném megköszönni ezt a tájékoztatást. Nagyon hasznos és érdekes információt kaptunk vendégeink részéről. Először is azt szeretem volna megkérdezni önöktől, hogy milyen mértékben kell, hogy nyugtalanítson bennünket a fiatal elkövetők kora, olyan személyekre utalok, akik bűncselekményeket követnek el. Úgy gondolom, hogy a tagállamokban a büntetőjog szempontjából másképpen kezelik ezt a kérdést, annak függvényében, hogy a kiskorú kiskorú, de 10 éves, 12 vagy 14 éves. Ennek függvényében eltérő bánásmódban részesülnek. Hazámban, Görögországban különbséget tesznek a fiatalkorúak között e tekintetben, és más országokban hasonló a helyzet. Ez befolyásolhatja azt, hogy ugyanúgy kezeljék a fiatalkorúakat? és amit a gyermek érdekéről beszélt, amit a gyermek érdekéről mondott el, ez mindenképpen a bíró mérlegelési körébe tartozik. A bírók azok, akik értékelik ezt a helyzetet, ugyanakkor vannak olyan esetek, például a bevándorlás szempontjából, amikor gyakran nem egyértelmű, hogy a fiatalkorú valóban fiatalkorú hiszen az illető nyilatkozhatja azt, hogy a valahány éves, de ezt nem sikerül megállapítani. Nem sikerül megállapítani, hogy fiatalkorú vagy sem. Ebben az esetben hogyan kell kezelni ezt a szemét? az ő esetében is kivételt alkalmaznak, vagy, vagy nem? Feltételezem, hogy ezt nagyon nehéz definiálni, de talán mi is hozzájárulhatunk egy definíció megtalálásához. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak ezeket a kérdéseket, és át is adom a szót a vendégeinknek, hogy megválaszolják ezeket. Kérem, hogy 5-5 percben tegyék ezt. Ugyan ilyen sorrendben haladunk. Pikel úrnak adok szót elsőként. Nos, megkezdem a válaszadást, majd kollégám kiegészítheti az általam mondatokat. Ami a büntethetőségkor határát illeti, a bizottság mandátum az volt, hogy ezt megkerülje, ezt megszüntesse. A tisztelt képviselő az imént emlékeztetett rá, hogy nagyon nagy a változatosság az Európai Unióban e tekintetben, mivel bizonyos országokban, mint például Belgiumban, 18 éves korig tekintik ezt az életkort, amikor ö, nevelőintézkedésekről van szó. Noha 16 éves életkortól kezdve már a ö, tek bíróságára is lehet küldeni az adatügyet. Más országokban, mint Angliában ahol azt hiszem, hogy 10 év ez a határ, vagy akár az alatt, 7-8 éves korban is volt egy híres eset néhány évvel ezelőtt, tehát hatalmas nagy a változatosság a 7-8 év és a 18 év között. Ez egy hatalmas probléma, ezért a bizottság nem akart erre a területre merészkedni, hiszen ez egy hatalmas nagy munka lenne mindezt köve- egységességet tenni. Itt vannak különböző ö, ö, jogi rendszerek, fellépések, amelyek rendkívül módon eltérnek az Európai Unión belül. Azonban kívánatos lett volna szerintem egy életkor határt, küszöböt meghatározni, egy tíz éves gyermek bizonyosan nem ugyanaz, a, meg, nem ugyanaz, mint egy 17 és fél éves serdülő. Franciaországban például, ami a fiatal korúakat illeti tíz év alatt, nem lehet őket elítélni, nem lehet büntetésre sújtani egy 13 év alatt itt. 13 és 17 éves korulattól vannak nevelő intézkedések. Más országokban 13 és 16 éves kor között a fiatalkorú ez esetében, hogyha a bíróság elítéli, akkor bizonyosan enyhébb ítéletet kap, kell, hogy kapjon, mint egy felnőtt. 18 év alatt ö, Mm, megint csak fennáll ez a feltétel más és más országokban. Ehm, Megpróbálom össze mikrofon nélkül. Tornai punti toccati. Nos, megpróbálom összefoglalni a problémákat. Itt van, itt az, itt van egyrészt a büntetőjogi felelősségre vonás törvényes korhatára, amely gyakorlatilag uh, egy nagyon kényes kérdés, ugye itt a garanciák harmonizációját, illetően minden egyes országnak megvannak a saját választásai. Az irányelv javaslat tudatosan nem foglalkozik a büntethetőség korhatárával, de szerintem a, van itt egy még fontosabb probléma, hiszen itt nem arról van szó, hogy formálisan meghatározunk egy minimális és maximális életkort, hanem inkább azt kell megértenünk, hogy a fiatalkorúval szemben hogyan lehet fellépni, aki a minimum korhatár alatt van. Hogyha én a büntet jogi felelősségre vonás korhatár 14 éves korban határozom meg, és lehetővé teszem különböző intézkedések révén, amelyek nem büntetőjogi jellegűek hogy egy ilyen személy szabadságát korlátozzam, akár oktató intézkedések révén, nevelő intézkedések révén, olyan intézkedések révén, amelyek egy nem büntetőgi felelősségre vonásra sújtató személye szemben intéz, foganatosítandók, ugyanúgy felvetődik a probléma. Nagyon sok nemzetközi karta kijelenti, hogy fiatalkorúnak minősül egy személy, aki 18 éves életkor alatt van. Az irányelvjavaslatban az szerepel, hogy a garanciákat nem a tényleges életkor szerint alkalmazzák, hanem akkor, amikor ezt a szemét váddal illetik, vagy gyanúsítják. Más országokban a nemzeti jogszabályok azt mondják ki, hogy a szemét a fiatalkurok bírósága ö, vizsgálja abban az időszakban, amikor elkövette az adott bűncselekményt. Tehát ezen időpont jelöli ki a garanciák alkalmazhatóságát. Ami pedig ö, azon személyek esetét illeti, akiknek az életkorát nem tudjuk meghatározni. Ez egy nagyon fontos probléma Olaszországban, csak hogy saját országomra utaljak, de ez egy jelentős példa lehet. Van lehetőség arra, hogy a fiatal szolgáltasson adatokat, és hogyha ezek nem hitelesek, ezek az adatok, tehát itt van például az új lenyomat, amelyet egy adatbankban keresnek, akkor egy van egy szakvélemény, amely a csontok kalcium tartalmát határozza meg, és kétség esetén mindig az alacsonyabb életkort feltételezik. És van még egy pont azt illetően, hogy milyen bánásmódban részesítsük a fiatal felnőtteket, ez is egy nagyon változatos kategória, és az országok különbözőképpen szabályozzák ezeket. Nos, egyes országokban speciális rendelkezések vonatkoznak a fiatal felnőttekre. Azt hiszem, hogy ez egy alapvető elem, hogy a megerősített garanciák rendszere annak köszönhető, hogy ezek a személyek bűncselekményt követtek el, egy büntetőeljárásban akkor kerültek az eljárás hatája alá, amikor még fiatalkorúak voltak, tehát itt mindenféleképpen egy sérülékeny helyzetben voltak, amikor a bűncselekményt el követik, és ezt kell figyelembe venni az eljárás során. Ennyi. Túl is léptem az időkeretet, elnök. Köszönöm Patané asszonynak és Pikel úrnak ezeket az észrevételeket, amelyeket a hozzájuk intézett kérdések nyomán megosztottak velünk. Köszönetet mondok nekik, és átadom a szót Morales elnök úrnak a munkák folytatása céljából. Köszönöm szépen. Very much, Katarina. Köszönöm, Katarina. Most akkor megyünk tovább. A következő része következik a e, meghallgatásnak, a jogsegélyről. Denis de Jong lesz a levezetője ennek a szekciónak és e, szeretném felkérni Emilio Álvarez salcedo aki a spanyol igazságügyminisztérium főosztályvezetője, illetve Zaza Namoradzét, elnézést a kiejtésért, hogyha nem helyes, az Open Society igazságügyi kezdeményezés Budapesti irodájának igazgatója, hogy kérem jöjjenek fel ide. And uh, Dennis de Jong is going to take the... Dennis de Jong most át is veszi a szót, tessék. Thank you very much, uh, Claude. Köszönöm, Claude. És uh, öröm látni egy sor olyan embert, egy csomó olyan embert, aki még nem aludt el, és nagyon aktív. Uh, kicsit gyorsítsunk fel, mert 8-10 perc késésben vagyunk. Egy meghallgatás valóban arról szól, hogy fontos személyeket meghallgatunk, akiket arra kértünk, hogy jöjjenek el hozzánk, segítenek bennünket gondolkodni, és én azt gondolom, hogy inkább majd utána fogok én is beszélni, nem fogok egy nagy expozét tartani most itt a jövőbeni jelentésemről. Nagy öröm számomra, hogy itt lehet, itt van körünkben Emilio Alves, Álvarez Salcedo a spanyol igazságügyminisztériumból. Ő lesz az első hozzászóló. Tessék! Muchas gracias por... Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást hogy meghívták a spanyol igazságügyi minisztériumot, amelynek képviseletében eljöttem. Alapvetően a költségmentességről szeretnék beszélni, és a spanyol helyzetet szeretném bemutatni. Szeretném megelőlegezni, hogy véleményem szerint, és a spanyol igazságügyi minisztérium véleménye szerint Spanyolországban a költségmentesség rendszere sokkal nagyvonalúbb és szélesebb körű, mert ez az összes igazságügyi szervre kiterjed, nem csak a spanyol és európai állampolgárokra vonatkozik, és más állampolgárokra, akik jogszerűen tartózkodnak és élnek Spanyolországban, hanem bárkire, aki valamilyen oknál fogva Spanyolországban van. A költségmentesség, az ingyenes jogi segítségnyújtás lehetővé teszi az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a leghátrányosabb helyzetű társadalmi rétegek számára. Az erre vonatkozó jogszabály leszögezi, hogy az alkotmány 24-25-ös cikke is alapvető a demokratikus jogállamiság szempontjából, és ezt az alkotmány is lefekteti. Ezen alkotmányos erőírásokkal összhangban az ingyenes jogi ellátáshoz mindenki számára biztosítjuk a hozzáférést, és ebben az értelemben az igazságszolgáltatás ingyenes lesz azon esetekben, akik erre rászorulnak akik nem rendelkeznek kellő forrásokkal. Az alkotmányos keretünk szabályozza ezt a keretet. Az állam így nyújtja ezt a szolgáltatást annak érdekében, hogy az, aki gyakorolni szeretné ezt a jogot, az megtehesse, és úgy értjük, hogy az Európai Unió jogszabályaival és az ENSZ előírásaival is ez összhangban van. Szeretném leszögezni,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 A fogvatartott személyek esetében ugye ott vannak ugye a családon belül erőszak áldozataivá vált nők, vagy bevándorlók, akik szeretnének letelepedni az országban, különleges bánásmódban részesülnek azon jogászok, ügyvédek részéről, akik jogi tanácsadásban részesítik őket. A mi modellünk egy nagyon összetett modell, a spanyol állam maga is egy bonyolult, összetett állam. Ott van az, az állami adminisztráció és az autonóm tartományok adminisztrációja. Az állam öt tartományban nyújtja ezt a szolgáltatást, más autonóm tartományok pedig saját maguk szabályozzák az ingyenes jogi segítségnyújtást. Ez azt is jelenti, hogy a finanszírozás az esetektől függően különböző, hiszen más kritériumok szabályozzák a az állami szintet és mások a tartományok igazságügyi rendszerét. Tehát azon ügyvédek, akik ugyanazt a szolgáltatást nyújtják mindkét esetben, elképzelhető, hogy különböző bérezésben részesülnek. Ez a realitás. Szeretném azt is elmondani, hogy a jogi ellátás Spanyolországban nem olcsó. Példákkal is szolgálhatok. Spanyolországban tavaly a költségmentesség 223,5 millió euróba került a közigazgatásnak, 1 millió 700 ezer ember részesült ilyen ingyenes jogi segítségnyújtásban. Itt ugye főleg a büntetőjogról beszélünk, ebben az esetben a jogi képviselők a fogvatartottak számára 44 millió euró összegre rugó szolgáltatást nyújtottak, és 667 ezer ember részesült ilyen tanácsadásban, ilyen jogi segítségnyújtásban. Ezek után pedig szeretném felvázolni önöknek a spanyolországi struktúrát. Spanyolországban négy alapvető pillérre épül a rendszer – ott van az ingyenes ellátás, ilyet 33 ezer önkéntes ügyvéd nyújt, akik önkéntesen nyújtják ezt a jogi ellátást, ezt a jogi tanácsadást. Ők azok, akik biztosítják ezt a szolgáltatást azon személyek számára, akik kívánnak élni ezzel a joggal. A nők, akik a családon belüli erőszak áldozatai, szintén részesülnek ilyen tanácsadásban. És a fogvatartottak is részesülnek ki egy jogi tanácsadásban, ez pedig egy nagyon fontos rész, amelyre szeretnék utalni, hiszen ez kapcsolódik az irányelvhez is. Spanyolországban az év minden egyes napján és a nap 24 órájában legalább egy ügyeletes ügyvéd van. Ez természetesen attól is függ, hogy a jogrend az adott tartományban milyen. De említettem már, hogy több ezer ügyvéd az év minden egyes napján nyújt ilyen szolgáltatást, ezt pedig finanszírozni kell. Másfelől pedig ott vannak ugye a működési költségek. Az ingyenes jogi tanácsadást nem közvetlenül nyújtja az állam, hanem különböző szakmai szervezeteken, az ügyvédi kamarákon keresztül nyújtja, és őket is meg kell fizetni, őket pedig szubvenciók által finanszírozzuk. Az ügyvédi kamarák szubvenciója negyedévente történik, a tartományok szintjén és az állam szintjét is, annak függvényében, hogy ők milyen költségeket jelentenek be. Vannak belső ellenőrzések és külső az állami közigazgatás által végrehajtott ellenőrzések is, amelyek során meggyőződünk arról, hogy a költségek valósak-e és megfelelnek-e a nyújtott szolgáltatásoknak. Ami ennek az irányomnak a tartalmát illeti, tanulmányoztam ezt. Van egy kérdés, amit igazából nem látok kristálytisztán. Először is, amit szeretnék tisztázni, az az, hogy az unió minden egyes országában eltérő a költségmentesség, az ingyenes jogi segítségnyújtás rendszere. Ez az irányelv harmonizálni kíván bizonyos kérdéseket, ez azonban nehéznek tűnik. Ott van például az európai elfogató parancs. Ennek is van ám költsége. De nem csak gazdasági költsége, anyagi költsége, hanem administratív költsége is van. Ott van a, a az irányítás költsége, és a tisztelt képviselők és a szakértők ezeket fontos, hogy tanulmányozzák, amikor előkészítik ezt az irányelvet. Meg kell nézzük, hogy melyek a valós érdemei ennek az európai elfogató parancsnak. Nem tudom, hogy ki az, aki kibocsátja ezt, és ki a címzett, de ezt számba kell venni, finanszírozni kell, mert eh, ha Spanyolország kap egy európai elfogató parancsot, akkor eh, nyilván lesz egy ügyvéd, eh, aki a szolgáltatást nyújtja, és nyilván a spanyol államkassa lesz az, amely finanszírozza a költségeket. Szükséges-e, hogy azon országok, amelyek kiadják az európai elfogató parancsot, a legmegfelelőbbnek ítélt mechanizmus által kidolgozzanak egy olyan rendszert, amely által finanszírozhatók a felmerülő költségek, ebben az esetben például Spanyolország számára, de Spanyolországért mondhatnánk bármilyen más országot is, például Portugália, ha kiad mondjuk egy elfogadó parancsot Franciaország számára, akkor kifizet Franciaország vagy Portugália. Ezt el kell dönteni, meg kell határozni. És van egy további fontos kérdés, ez pedig a szabadság elvonásra sújtott személyek helyzete, őrájuk is kitér az irányelv, és ez a kérdés nagyon foglalkoztatja a spanyol igazságügyi minisztériumot. Hogyan részesülnek ingyenes jogi segítségnyújtásban azon személyek, akiket szabadságelvonással sújtottak? Természetesen azon személyek, akiket megfosztottak a szabadságuktól, nem tudnak az ügyvédhez menni, hanem az ügyvéd kell, hogy hozzájuk járuljon. Spanyolországban a, a börtönökben orientációs tanácsadást nyújtunk. Természetesen a büntetés végrehajtási intézetekbe is el kell menni, és ennek is van költsége. Minden egyes büntetés végrehajtási intézet megfelelő megállapodást kell, hogy kössön az ügyvédi kamarákkal annak érdekében, hogy ott el tudják látni tanácsadással a rászoruló személyeket. És egy további kérdés is felmerül, ez pedig a külföldiekre vonatkozik. A külföldiek, ugye Spanyolország külső határokkal rendelkezik, és ezért meg kell figyeljük, meg, figyelembe kell vegyük a külföldiek helyzetét, ott vannak a kiskorúak is, akiket a határok mentén kell jogi tanácsadással ellátni. Ha például menedékjogért folyamodnak, vagy kiutasítják őket, azonnali jogi segítségnyújtásra szorulnak, ezt azonnal meg is kapják, költségmentesen, bármely olyan személy, amely a spanyol határon szorul ilyen szolgáltatásra. Hogyha a rendészeti szervek letartóztatják, ingyenes jogi segítségnyújtásban részesül. És ha kiskorú, akkor egyébként a szociális szervek által is ilyen tanácsadásra tarthat igényt. Ezek lennének az általános felvetései, nem szeretnék a részletekbe menni, következésképpen azonban szeretnék egy nagyon fontos dolgot elmondani. Ennek a, ez a költségmentesség nem költségmentes, hanem komoly költségekkel jár. Spanyolország nagyon komoly költségvetési erőfeszítéseket tesz, annak érdekében, hogy minden állampolgár részesülhessen ilyen szolgáltatásban. Voltak évek, amikor fenntarthatatlan volt a növekedés, még akár 8 százalékos is, is. Bizonyos autonóm tartományokban az ügyvédek javadalmazása csökkent, és vannak olyan tartományok, ahol 2003 óta ez nem változott. Óriási munkát végeznek az ügyvédek, hiszen nagyon kevés pénzért olyan szolgáltatást nyújtanak, amely több százezer polgár érdekét szolgálja, és az ő munkájuk nélkül a tényleges jogi segítségnyújtásban nem részesülnének. Köszönöm. Gondolom, hogy ez is elég egyértelmű hozzájárulás volt a élénknek ígérkező vitához. A második hozzászólónk, Zezana Moráce, igazgató, aki az Open Society Budapesti irodájának az igazgatója, igazságügyi kezdeményezés. Önhöz is azt a kérést intézem, hogy maximum 10 percet töltsön a az előadása, ön 10 percig tartson az előadása, köszönöm. Örülünk annak, hogy eljöhettünk ide, akkor, amikor a gyanúsítottak jogairól három fontos irányelv van születőben. Az Európai Unió komoly haladást ért el a védelem jogainak előmozdítása ügyében. Néhány megjegyzést tennék a civil társadalom részvételéről. Partner szervezeteinkkel együtt az Európai Igazságügyi Kezdeményezés az elmúlt 15 évben a jogsegélyszolgálat létrehozása érdekében dolgoztunk, korai jogsegély, tehát az eljárás kezdeti szakaszában megreformálni a jelenlegi jogsegélyszolgálatokat, összehasonlító elemzéseket végeztünk, illetve létrehoztunk a civil társadalom 18 tagállamot képviselő eh, szervezeteiből egy eh, európai hálózatot, és eh, erős védelmet nyújtó új irányelveket szeretnénk látni. A, a Justicia Network, ez az európai hálózat 40 szakértő részvételével tartott egy kerekasztal megbeszélést, minden EU tagá- egy sor EU tagállamot képviselve. Elemeztük a jogsegélyről szóló rendelkezés tervezeteket, három nagy konklúzióra jutottunk, elérjük, elismerjük a fontosságát az irányelveknek, és azt, hogy nagyon komoly lépést jelentenek ezek. Az Európai Unió részéről ezen lépések megtétele rendkívül fontos. A második a jogsegélyhez való jogról szóló irányelv az ügyvédhez való hozzáférésről szóló irányelvvel együtt eh, értelmezhető, ugyanis nincs értelme az elsőnek akkor, hogyha a ügyvédhez ténylegesen nem fér eh, hozzá. 2003 óta foglalkozik a bizottság az eljárás jogi garanciákkal, ezeket a garanciákat tekinti a többi eh, garancia alapjának. Ezeket a eh, kérdéseket egy intézkedésben, egy C intézkedésben kell eh, szabályozni. 2010-ben a bizottság létrehozott egy szakértői csoportot, amely azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet a legvitatottabbnak ígérkező C-intézkedések eh, irányelvet előkészíteni. A bizottság akkor azt javasolta, hogy az irányelvet két részre kell osztani, tehát két irányelvet kell létrehozni, ezért eh, jött létre a C1, amelyet hamarosan elfogadtak, és a C2, amelyet eh, most tárgyalunk a szervezetek aggodalmukat fejezték ki a fragmentált jogi környezet miatt. Az a félelem, hogy ez a hozzáférés védelem nélkül hagy embereket, és a üres üres hely lesz az irányelv. Ráadásul a jogi segély előfeltétele többi jog gyakorlásának, miközben ez az egész rendszer lesz sarka egy sor országban, mert a gyakorlati megvalósítás jelenleg nem létezik, vagy nagyon nehéz. Egy sor országban nincsen gyakorlatilag működő jogsegély eh, szolgálat. Eh, először kitérnék a hatájára az irányelv tervezetnek. Az irányelv az ügyvédhez való hozzáférésről szóló irányelvhez képest egy szűkebb hatállyal számol, csak azokra vonatkozik, akiket megfosztanak a szabadságuktól. Tehát akit óvadék ellenében a rendőrség szabadon bocsát, az nem kaphat ilyen jogsegít, jogi segítséget, függetlenül attól, hogy mennyire súlyos a bűncselekmény, amivel, javít, amivel meggyanúsítják az ideiglenes jogsegély kifutási ideje szintén nem egyértelmű. Előfordulhat, hogy nem kap jogsegélyt valaki, aki néhány órán belül meg kell, hogy jelenjen egy rendőrségi kihallgatáson. Ezt a jogsegélyt tehát addig ki kell terjeszteni, amíg bíróság elé nem áll a gyanúsított a jogi segítségnyújtást, az ideiglenes jogi segítségnyújtást addig kell nyújtani, amíg az a gyanúsított eh, fel nem tud kérni egy eh, ügyvédet. Eh, a fragmentált megközelítés a jogi segítségnyújtás kontinuitásával kapcsolatban is aggályokat vet fel, ami egyben minőségi aggályokat is felvet összességében, mivel a két irányelv egymással összefügg, a jogi segítségről szóló irányelvnek tükröznie kell az ügyvédi eh, szolgáltatásokról szóló eh, irányelvet. A, ami pedig a jogi segítségnyújtás költségeit illeti, azoknak behajtása eh, komoly aggályokat vet fel. A gyanúsítottak nagy része különösen kiszolgáltatott. Az esetleges költség áthárítás réme eltérítheti őket attól, hogy igénybe vegyenek ilyen szolgáltatást, ráadásul ezt a kutatási eredmények is igazolják mi azt javasoljuk, hogy a költségek behajtásáról nem szabadna, hogy rendelkezzen az irányelv. A függetlenség és a minőség kérdése a harmadik kérdés. Mivel ezeket a nem kötelező érvényű ajánlást tartalmazza, fontos eh, elérni, hogy eh, a jogi segítséget nyújtók függetlenek legyenek mindenkitől, aki érdekelt az ügyben a rendőrség egy sor tagállamba olyan ügyvédeket nevez ki eh, kirendelt védőnek, akik egyébként korábban a rendőrség érdekeit képviselték. Egy tanulmány azt írja, hogy eh, egy sor európai tagállamban nincs minőségbiztosítási rendszer, E, gyakran pedig e, ügyvéd bojtárok nyújtják az ilyen segítséget. Noha a végrehajtás eltérhet, az elvek ugyanazok kellenek, hogy legyenek, és szerepelniük kell ebben az irányelvben. A negyedik a azzal foglalkozik, hogy ki az, aki jogosult ezekre a támogatásokra, illetve erre a segítségnyújtásra. Ehm, sajnálatos módon fennáll a veszély, hogy a jelenlegi rendszerek, a pénzügyi küszöbök olyan alacsonyan vannak meghúzva, hogy a szegény gyanúsítottak ténylegesen nem férnek hozzá az ingyenes jogi, szolgált, jogi segítséghez. Van olyan ország, ahol 95%-át kizárják a gyanúsítottaknak, van olyan ország, ahol csak 10% jogosult. Éppen ezért az ilyen jogosultsági tesztekkel kapcsolatban is kell, hogy rendelkezzen az irányelv a, ami pedig a mechanizmusokat, illetve a jogsegélyszolgálatok szolgálatok igazgatását illeti. E, megint csak egy fontos kérdésről van szó. Egy sor tagállamban egyáltalán nincs törvény, amely rendezi ezeket a dolgokat. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy fragmentált a szolgáltatás nyújtása, rendkívül adhok, nincs ellenőrzés, nincs igazgatás. Egyes tagállamokban még a legalapvetőbb adatokat sem gyűjtik össze, éppen ezért nem nagyon értik meg a tagállamok, hogy mi a probléma a jogi segítségnyújtás eh, hiányával. Sajnálatos módon az ajánlás ezzel nem foglalkozik. Az egyik legfontosabb eh, kérdés a nemzeti döntéshozók számára az az, hogy az államilag finanszírozott eh, rendszerek költséghatékonyak legyenek. 2004-ben én részt vettem egy jogi segítségnyújtási szolgálat létrehozásában. A kormány pénzt szánt erre, ugyanakkor nem volt elszámoltatható a rendszer, és nem működött igazán jól, nem volt átlátható mert senki nem volt felelős a működéséért. A litván kormány ezt követően egy reformot hozott létre, és egy nyilvános intézet koordinálja ezt a tevékenységet, csak úgy, mint Hollandiában például, miközben a mechanizmusok szabályozását rá lehet hagyni a tagállamokra, ugyanakkor egy átfogó rendszer létrehozása pont a függetlenség, a minőség és a hozzáférés érdekében fontosnak látszik. Ezek a mi szakértői tanácskozásunknak az eredményei. Gyakorlati példákat is tudnék mondani önöknek. Van egy rövid egy oldalra ráférő, tehát egy lap két oldalára ráférő összefoglalónk arról, hogy egyes európai tagállamokban hogyan is áll az ingyenes jogi segély segítségnyújtás ügye. Az Európai Parlamenttel korábban is együttműködtünk az ügyvédhez való hozzáféréshez férésre szóló irányelv kidolgozásában. Egy jól megfogalmazott irányelv nélkül nem lehet a problémákat megoldani. Nem csak az a probléma, hogy sérülhet a tisztességes eljáráshoz való jog, hanem az egyéb jogok is, és az egész rendszer, eh, rendszert aláshatja. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha önöknek lenne idejük kérdéseket feltenni. Uh, Mielőtt megadom önöknek szót, szeretnék mondani néhány dolgot arról a jelentésről, amit most én készítek éppen. Alvarez úr már rámutatott arra, hogy azért vagyunk itt, mert az eljárás jogi biztosítékok vonatkozásában van egy roadmap, illetve egy európai elfogató parancsot akartak a tagállamok létrehozni nem vagyunk, nem örülünk nagyon annak, hogy mi van most az európai elfogató parancsal, hogyan áll az, de ha akarják és meg akarják tartani, akkor azt gondolom, hogy az ingyenes jogi segítségnyújtás is fontos. Emellett én a jelentésben egy emberi jogi hozzáállást képviselek, tudom, hogy vannak költségek, ugyanakkor itt olyasmiről van szó, ami biztosítékul szolgálhat egy olyan polgárunk számára, akit valamely más tagállamban váddal illetnek, illetve eljárás alá vonnak. Ez azt jelenti, hogy nem szabad túlságosan a hatályt lecsökkentenünk. Én pedig azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat hatája túlságosan limitált. Amikor azt mondja, hogy a szabadságuktól megfosztott egyénekre érvényes csak az irányelv, miközben én ott látok egy vákumot, egy óriási vákumot. Ehm, ez egy fontos intézkedés, hogyha a tagállamok közt bizalmat akarunk építeni, akkor a teljes terjedelmét ezeknek az eljárásoknak le kell fednünk, miközben a tanács úgy tűnik másik irányba tart. Hogyha nem tudunk eredményt elérni a ö, jogi segély, segítségnyújtással kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy a gyermekekről szóló irányelvben is nehéz lesz haladást elérnünk, és mindennek kihatása lesz a kölcsönös elismerésre is az európai nyomozati eh, parancs, illetve elfogatási parancs eh, esetében eh, is láttuk, hogy ezek függnek egymástól. Szerintem a, a jogsegélyt nem adjuk, nem tesszük mellé, akkor a másik kettő sem fogadható el. A tanács ezt az álláspontot már ismeri, lehet párbeszédet folytatni az ügyben, de már most is fragmentált a tájkép, ahogy ezt az előző hozzászóló is mondta, egyfelől egyfelől ugye most jelenleg sok irányelv szabályozza a területet, miközben egy egységes megközelítésre lenne szükség. Jogi szempontból azt gondolom, hogy a jelenlegi jogalkotási eh, technika és ahogy hozzáállunk, az nem megfelelő. Én eh, például az ajánlásban szereplő egy csomó dolgot áttennék szívem szerint a magába az irányelvbe, tehát a jogszabály szövegbe. De nem tudom kiadni a lehetőséget, hogy felszólítsam a tanácsot, hogy siessenek. Ehm, Birgit Zépel kap először szót. Very much. I will... Köszönöm szépen, németül fogok eh, szólni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy eh, hosszú éveken keresztül a rendőri és igazságügyi szervek közti együttműködést különböző intézkedésekkel gazdagítottuk és fejlesztettük, ami jó is így, de a Lisszaboni szerződés jóváhagyásával a mérleg másik felén is, a másik oldalán is elkezdtünk beszélni az eljárás jogokról, és ez is a képhez tartozik, ha szeretnénk egyensúlyt teremteni az állam képviselete és a gyanúsított személyek között. Ennek a költségvetési vonatkozásairól is kell beszélnünk, bár, hogy is mondjam, egy kicsit zavar az, hogy a költségek Álvarez úr bevezetőjében milyen gyakran fordultak elő. Elkezdtem számolni, de aztán feladtam, mert úgy tűnik, hogy csak a költségek körül forog minden. A többi kérdés háttérbe szorult. Mellékesen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a másik területen, a büntető eljárások során ritkán említjük a költségeket, ott kerül sor a költségek kiadására, ott nem említjük ezt, ez némileg bosszant, ha egyfelől ugye az Európai Unióként mindig az alapvető jogokra, a szabadságjogokra hivatkozunk, ez a helyzet akkor legalábbis sajátos. Említette azt is, hogy mennyire nehéz lehet egységes standardokat, vagy harmonizált standardokat kidolgozni, hiszen a tagállamokban az eljárások rendkívül eltérőek. De hát pontosan ebben rendik a feladatunk, egyre inkább harmonizált eljárásokról gondoskodni, hogy a kölcsönös bizalmat növeljük, és a határon átnyúló együttműködés még zökkenőmentesebb legyen. A büntető eljárás, a bűnöldögyi szervek és a büntetőeljárás, a büntető hatóságok számára is. Örülök annak, hogy nem Namaradze úr hangsúlyozta, hogy az ügyvédi képviselethez való jog nagyon sok ember számára nem bír semmilyen értékkel, ha nem tudják megengedni maguknak ezt az ügyvédi képviseletet. Éppen ezért ezt itt kell szabályoznunk, és ahol tisztáznunk kell kérdéseket, csak azt kérhetjük a tagállamoktól, hogy üljenek le, végezzék el a házi feladatukat, és megint csak, ha a rendőri szervek és az igazságszolgáltatás közti együttműködést szeretnénk, amit mindannyian akarunk, akkor a másik oldalon is szükség van beruházásokra. Köszönöm Birgit Zipő, Judith Sargentini. Ja, dank u voorzitter. U en mevrouw... Elnök úr, Tulajdonképpen Zipper asszony kivette a számból a szót, de hát mindegy, örülök, hogy uh, itt a parlamentben azonos uh, irányvonalat képviselünk. A kölcsönös bizalom elve uh, újszerű számomra. Akkoriban, amikor a parlament tagja lettem, akkor arra gondoltam, hogy nem lehetséges, hogy a az a feltételezésen alapuljon ez, hogy az adott ország ugyanúgy jár el, mint mi, vagy ennek a fordítottja igaz. Úgy vélem tehát, hogy a kölcsönös bizalom igenis, hogy alapvető elvekkel, hogy legyen a társadalomjánknak, de az elve magában az nem elegendő és ezt tudjuk a spanyol igazságügyi miniszter előadásából is. Gondoljunk a végtelen hosszúra nyúló vizsgálati fogságra például egy európai elfogató parancs végrehajtása esetén esetlegesen ö, végtelen hosszú ideig maradnak az emberek őrizetben. És így természetesen a jog is, segély is nagyon ö, költségessé válik. Így módon az igazságügyi ö, igazságszolgáltatás további integrációja nem lehetséges. Amíg a jogsegély ügyét nem szabályozzák megfelelően, addig nem beszélhetünk a további integrációról, mert túlságosan gyakran érkeznek erre irányuló panaszok hozzánk ezen helyzet következtében. A demokrácia mércé az, hogy hogyan bánunk a gyanúsítottakkal, és hogyha a jogsági kérdését nem szabályozzuk megfelelően Európában, akkor nem vagyunk elég jók, mint demokrácia. Köszönöm. Questions from all of us, but uh, please, Mr. Alvarez, can you... Alvarez úr, sok kérdés érkezett. Kérem, válaszoljon. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen hát úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon rosszul fogalmaztam, mert önök azt gondolhatják, hogy én ellenzem azt, hogy az ingyenes jogi segítség nyújtása olyan sokat fordítsunk, holott én nagyon is támogatom ezt hát nagyon-nagyon rosszul fogalmazhattam. Amit igazából el akartam mondani, az az, hogy hazámban nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy kitűnő ingyenes jogi segítségnyújtást biztosítsunk mindenki számára, nagyon sok pénzt fordítunk erre, és ez nagyon sok pénzbe kerül. Ennyit akartam pusztán mondani. És bárcsak bár tudják, hogy nálunk milyen a helyzet, bár csak több forrással rendelkeznénk az ingyenes jogi segítségnyújtásra. Nagyon-nagyon rosszul fejezhettem ki magam. Amit el akartam mondani, az az, hogy hazámban nem csak saját magunknak, a spanyol állampolgároknak és az uniós állampolgároknak nyújtjuk ezt a szolgáltatást, hanem mindenki részesülhet az ingyenes, a térítésmentes jogi tanácsadásban, amennyiben ezt igényli. És az ország jövedelméhez képest alacsony, magasak a, a költségek. A honfitársaim mindazok, akik hazámban laknak, és hazámban élnek, mindenki részesülhet ilyen ellátásban, mert ugye hazámban 6 millió a munkanélküli, 8 millió nyugdíjas él, aki nagyon alacsony nyugdíjt kap, az átlagos három-négy tagú családok esetében nagyon gyakran megfigyelhető, hogy ha nincs mindenki, ha nem mindenki munkanélkül, akkor csak egy valaki dolgozik. Tehát hazámban ezen személyek kedvezményezetjei lehetnek az ingyenes jogi segítségnyújtásnak, amennyiben ezt igénylik. Bárki, spanyol vagy uniós állampolgár, vagy bármilyen más állampolgár a határokon is, független attól milyen problémákkal szembesülünk egy nagyon konkrét határon, mint a melígyai határ, bárki, aki hazám területére lép, kaphat ügyvédi képviseletet, hogy a saját emberi jogait védhesse. Ezt akartam elmondani, és azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Azt szerettem volna elmondani, hogy kitűnő a ingyenes jogi segítségnyújtás, ez azonban költséges. Nagyon rosszul fogalmazhattam, mert én támogatom, nagyon is támogatom ezt a fajta segítségnyújtást, és azt is, hogy sok pénzt fordítsunk az ingyenes tanácsadásra, és azon jogászok, ügyvésze, ügyvédek, akik ezt a szolgáltatást nyújtják, ők méltó fizetésben kell, hogy részesüljenek, nem úgy, mint most. Egy adatot is említenék azon ügyvédek, akik az igazságügyi miniszternek, igazságügyi minisztériumban akreditáltak, ők 2003 óta ugyanabban a javadalmazásban részesülnek. Azt kell mondjam, hogy hazámban a helyzet olyan, amilyen, és ebben a jelenlegi helyzetben hazám a lehető legnagyobb erőfeszítéseket tesz, hogy az emberek többségét, vagy nem is a többségüket, hanem mindenkit, ha rászorul, térítésmentes jogi segítségnyújtásban részesítse. Ezt akartam elmondani, és ez szerepel ebben a jelentésben is, amelyet elhoztam. A megfigyelő központ képviselője, ő maga készítette el ezt a jelentést a minisztérium megbízásából. A szakértők is egyetértenek azzal, hogy a haszonélvezők rendkívül elégedettek ezzel a szolgáltatással, sőt több mint 90%-os az elégedettség szintje azon 1 millió 700 ezer ember körében, aki részesül ebben a minisztérium által nyújtott ingyenes szolgáltatásban. Köszönöm szépen ezt a pontosítást. Azt hiszem, hogy hát lehet, hogy különböző nyelveken más és másképpen jött át az üzenet, de ez, amit most elmondott, nagyon egyértelmű volt szeretne röviden még szólni az elmondottakkal kapcsolatban? Very pleased to... Összességében örültem annak, amit De Jong úr is mondott, illetve azt az álláspontot, amit ön képvisel, és néhány hónappal ezelőtt is már kifejtette, aláhúzta a fontosságát annak, hogy egy átfogó irányelvre van szükség, valamint a képviselők is itt a LIBE szakbizottságban ugyanezt mondták. Eh, éppen ezért én abban reménykedem, hogy eh, van egy eh, van egy elkötelezettség ebben az irányban. Úgy tűnik, hogy ez a szakbizottság nagyon keményen kiáll azon emberek mellett, akiknek a jogait a korábbi irányelvek vagy egyéb konstellációk nem biztosították eléggé. Eh, mostantól az irányelv eh, hatására majd élvezhetik ezeket a jogokat, és hatékony jogi segítségben részesülnek. Köszönöm. kollégákat eh, arról tájékoztatom, hogy a hét végén fogom befejezni a jelentésemet, jövő héten pedig már mindenki meg is nézheti ezt a jelentést. És akkor én most vissza is adom a szót Claude Moraesnek. Köszönöm neki, hogy ezt a témát is felvette a meghallgatás napirendjére. Köszönöm. Dennis. Köszönöm, Denis. És köszönöm a két vendégünknek is. Szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek, akik itt maradtak, hogy itt maradtak. Remélem, hogy itt is maradnak. Tudom, hogy régóta beszélünk már ezekről az ügyekről, és hosszasan, már régóta. E, ugyanakkor ezek nagyon fontos e, büntető eljárás jogi dossziék és e, irányelv tervezetek. Tudom, hogy mindenki fárad, de nagyon hálás vagyok azoknak, akik mégis végig maradnak, és végig érdeklődnek a téma iránt. Natalie Griesbeck jön most még ide, Potencsik bíró, valamint Holger Matt, az Európai Védőügyvédek társaságának elnöke jönnek még ide fel az elnöki pulpitushoz. Mindjárt átadom a szót Natalinak. And while she's doing that, have two things, one profound thing and one very practical thing. Can I say the pra- Van még két bejelenteni valóm, kezdeném a gyakorlati bejelenteni valóval. Kérdés, fáznak? Mert én fázok. Tehát nem filozófiai értelemben fázok, hanem a világ, vagy a, a szó legegyszerűbb testi értelmében. Iszonyatosan fázom. Szerintem hideg van a teremben, akkor nem csak én képzelem. Tehát kérem, tegyenek valamit a hőmérséklettel. Én brit vagyok. Te is fázol, ugye Timothy, ugye? Nem, nem, nem érzed jól magad, te sem. Fázol, jó, oké. Okay. Túl hideg van, ugye? Ez a konszenzus, ugye? Azok is fáznak, akik itt dolgoznak asszisztensként vagy tisztviselőként. Jó, akkor szeretném, hogyha technikusok valahogy növelnék a hőmérsékletet. Ami pedig a gyakorlati bejelenti, ami pedig a lényegi bejelenteni valót illeti, valóban a jogi segítségnyújtás az az egy nagyon aktuális kérdés, egy csomó tagállamban. Megyünk tovább, az utolsó szekció következik, átadom Natalie Grisbecknek az elnöki teendőket, tessék. Merci beaucoup, uh, cher président. Köszönöm szépen, tisztelt euh, elnök úr, jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Külön köszönetet mondok azoknak, akik itt maradtak, ez már a harmadik blokk a legglobálisabb jellegű, nagyon gyorsan mutatnám be ezt a témát, hogy azonnal meg is kezdhessük a téma lényegét érintő fejtegetéseket. Az igazságügyi együttműködés a büntetőjog területén a téma, ami mindenki, mindannyiunk szemre fontos, amely némely vitát is kivált, ellentmondásokat is. Nos, egy úti tervet készítettünk az eljárási jogok területén, a gyanúsított, illetve vádlott személyek vonatkozásában, és elmondtam a korábbi kerekasztal kapcsán, remélem, hogy nagyon sokan gondoljuk ezt, hogy az a célunk, hogy egy európai szintű egységes képet hozunk létre, nem pedig egy patchworkot, egy mozaikot, amely nem harmonizált az egyes tagállamok jogait illetően. Ezt a ez való jog területen akarjuk megtenni a gyanúsított, illetve megvádolt személyek esetében a büntető eljárásokban. Itt három kulcsszövegünk van, amikkel foglalkozunk, annak érdekében, hogy garantáljuk, amit az elnök is mondott a biz a bevezetőben a méltányos eljárást európai szinten, minimális normákkal, amelyek inkább felfelé mutató sztenderdek, mint kevésbé ambiciózusak. Itt már beszéltünk az ártatlanság vélelméről, a tárgyaláson való jelenléthez való jogról, meghallgattuk az előadásokat, amikor is nagyon erősen tiszteletben kell tartani a felszólalási időt. Elnézést, hogy erre felhívom a figyelmet mert itt vannak még kérdések is ezen harmadik blokk végén. Két szakértőt hallgat, két fontos szakértőt hallgatunk meg először is. Zsuba, Zupan Csics urat, remélem, hogy jól ejtettem ki az ön nevét, aki 10 percben bemutatja majd nekünk szakértői tapasztalatait és elemzését, aki az Európai Emberi Jogi Bíróság bírájaként fog szólni. Azonnal meg is adom önnek a szót 10 percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, angolul fogok szólni. Az ártatlanság vélelme a büntető eljárás jog egyik tartóoszlopa, mert ez azt is jelenti egyben, hogy a vádon a bizonyítási teher, illetve ők viselik a meg nem győzés terhét is, ami azt jelenti, hogy kétség esetén a bíróságnak a vádlott javára kell döntenie, mint ahogy azt látunk. Ez egy nagyon régi történet, a római jogig megy vissza. A római jogban három vélelem létezett, az egyik a presumptio juris volt, az egy megdönthető vélelem, a büntetőjogban nem érvényes, amennyire én tudom, e, presumptio juris et de jure, ami gyakorlatilag egy megdönthetetlen e, vélelem, és e, emellett van még a fikció, ami a jogban korábban rendkívül népszerű volt, most azonban már nem létezik. A prezumció juris és de jure jó példája a francia jogból az, hogy a házasság után, de kilenc hónapon belül született gyermek, az a volt férja, az apja. A non-liquid az rendkívül ritka volt a római jogban, mert fikciót kellett felállítani a bírónak, mindenképpen döntenie kellett, amennyiben nem állt rendelkezésre bizonyíték, nem tudta megállapítani az igazságot, akkor is döntenie kellett, ami gyakorlatilag egy vélelem volt. A probléma az, hogy a jog, és azon belül is a büntető jog gyakorlatilag történeti eseményekkel foglalkozik, ezeket nem lehet kísérletileg újra eh, végrehajtani. Ami azt jelenti, hogy a százszázalékos bizonyítottság az a jogban nem létezik, van észszerű vagy kevésbé észszerű kétség, a jogban vannak olyan események, amelyeket azzal igazolhatunk, hogy elvégzünk egy kísérletet, és aztán azt megismételjük újra és újra, a jogban ez nem lehetséges. Ahol nincs elégséges bizonyíték, és itt most eh, a polgári jogra és a büntetőjogra egyaránt gondolok, a római jog eh, a, eh, a, a vélelmekkel operált. Ahogy korábban is mondtam, a vélelem célja, a vélelem funkciója az, hogy elossza a bizonyítási terhet a felek között, illetve a bizonyítás e, e, kudarca gyakorlatilag e, arról szól, hogy mit tesz a bíró kétség esetén. Amennyiben a kontradiktórius eljárásban szereplő egyik fél nem tudja a saját bizonyítási terhét viselni, akkor veszít a perben. Mint ahogy mondtam, kétféle vélelem létezik, van a megdönthető, illetve a megdönthetetlen vélelem a büntető jogban, különösen a büntető eljárás jogban gyakorlatilag eh, megdönthető eh, vélelmekkel operálunk. Ezek között az első a zártatlanság vélelme. A az Európai Emberi Jogi eh, Egyezmény hatodik cikkének második bekezdését olvashatják itt. Mindenki, akit bűnt, bűncselekménnyel gyanúsítanak, élvezi az ártatlanság védelmét addig, amíg be nem bizonyítják róla, hogy bűnös. Erről fogok hamarosan beszélni. A az ártatlanság vélelme csak akkor áll be, amikor a vádat emelnek a személy ellen. Ezt mondja az emberi jogi egyezmény, és innentől kezdve azt kell definiálni, hogy mi az, hogy vád. Általánosságban fogalmazhatunk úgy, hogy egy személyt akkor kell ártatlannak nyilvánítani, illetve egy ártatlanság vélelmét felállítani vele szemben, amikor bíróság elé állítják, de tulajdonképpen már a rendőrség előtt is. General comment number 32 on a, a polgári és politikai jogok egyezményének 14. cikkéhez fűzött általános megjegyzésében az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága szólt a zártatlanság vélelméről, és azt írta, hogy mindenki, akit bűncselekménnyel vádolnak, élvezi az ártatlanság vélelmét egészen addig, amíg az, e- a bűnösségét be nem bizonyítják. Az ártatlanság vélelme az az alapvető jogok védelme, és a, e, a vádra hárul a bizonyítás terhe e, ezt a terhet a vádnak észszerű kétséget kizáró mértékben kell megtennie. Az egész dolog, az egész vélelem, filozófia a Blackstone's ratio-ból vezethető le, William Blackstone Anglia törvényeiről szóló kommentárjaira vezethető vissza, aki azt mondta, hogy jobb, hogyha tíz bűnös szabadul, mint hogyha egy ártatlan szenvedne. Gyakorlatilag ez a büntetőjog alapelve, tehát mondhatjuk ki azt, hogy a vélelem az mindig a gyanúsított ártatlansága mellett áll. 2007-ben Dennis, egy másik brit jogász azt írta, hogy egy téves ítélet, téves ítélet kára sokkal nagyobb, akkor, hogyha elítélnek valakit, mint hogyha felmentenek valakit. Tehát ez a Blackstone elv gyakorlatilag a felvilágosodásra vezethető vissza. Cesare Beccaria a bűnről és bűnhődésről szóló tanulmányában szintén ezt kifejtette korábban, ugye az eljárás, a büntetőjogi eljárás Európában inkvizitórius volt. The criminal law today is treated as an adversary jelenleg egy kontradiktórius eljárásról van szó. Szóval itt a konfliktus valójában az állam és az egyén között van, az államé a bizonyítás terhe, amennyiben az állam nem tud ennek a bizonyítási tehernek megfelelni, tehát nem tudja megdönteni a megdönthető vélelmet, akkor az adott személyt fel kell menteni. Ennek a majdnem megfelelője a francia jogban, a francia büntetőeljárási kódex 353. cikke alapján az antim conviction, erre kell jutnia, entim konvikcióra kell jutnia az esküdszéknek, hogyha valakit el akarnak ítélni. Az indubio pro reo az azt jelenti, hogy kiviseli annak a terhét, hogy nem sikerül bizonyítani valamit, tehát ha nem sikerül észszerű kétségen túl bebizonyítani valakinek a bűnösségét, akkor azt fel kell menteni. Emellett én rámutatnék még valami olyasmire is, amit nem szoktak gyakran hangsúlyozni, az az, hogy az anyagi büntetőjogban a bűncselekménynek vannak tényállási elemei, tehát a tényállási elemek összességének kell megvalósítania, tehát például a nemi erőszak, a gyilkosság tényállása nem arról szól, hogy azt mondja a közvéleménynek, elmondja, hogy mi az, amit tilos és mi az, amit szabad. A büntető jog, anyagi jog azt határozza meg, hogy melyek azok a tényállási elemek, amelyeket bizonyít biztosítani kell, különben megint csak felmentés lesz a vége. E, Szalabiákú ügyben 1988-ban az Európai Bíróság, a régi Európai Bíróság egy e, e, egy kivételt állított fel, amelyet nagyon restriktívan kell értelmezni, különösen amiatt, mert az új bíróság ezt nem vette még át, ezt a kivételt az ártatlanság vélelme alól, gyakorlatilag az Emberi Jogi Bíróság e, egy majdnem megdönthetetlen e, bűnösségi vélelmet állított fel a francia e, vámjog, mert hogyha valaki birtokában volt drognak, akkor az gyakorlatilag a határon egyben csempészésnek is minősül. Tehát ez egy nagyon kivételes büntetőeljárási dolog. Ami pedig a bizonyítási teher megfordulását illeti, e, ebben az értelemben ez csak kivételes esetekben fordulhat elő. Van egy másik Abufada, Abufada francia, kontra Franciaország ügy, ez 2014-es ügy, nagyon friss. A francia büntetőjogi kódex 321-es cikk 6-os bekezdése amely arról szól, hogy amennyiben valaki nem tudja igazolni, hogy a jövedelme alkalmas az életvitelére, illetve nem tudja a birtokában lévő tárgy eredetét igazolni, akkor az a vélelem, hogy bár nem minősül rögtön bűnösnek, neki kell bizonyítania azt, hogy honnan van a pénz az életvitelre, illetve honnan szerezte azt a tárgyat. Az angol típusú common law rendszerben, és most tudom, hogy lejár az időm, a, van egy kivétel a, a bizonyítás terhe alól, hogyha valaki ebben az esetben a saját tudásában van a bizonyíték, tehát amennyiben mondjuk egy vagyonbevallásnál, vagy egy jövedelembevallásnál szerepel a tulajdon eredete, és ez érdekelné az ügyészt, akkor nyilván nem az ügyésznek kell ez bizonyítani, mert ő nem tud róla, viszont a vádlott tud, tehát ő neki kell bizonyítania. Emellett a hallgatáshoz való jog egy fontos jog ebben az esetben is. Ez gyakorlatilag leágazása az ártatlanság véleménynek, ez is azt jelenti, hogy a vádnak kell bizonyítania az ügyet. Van két olyan két olyan ügy, amely arról szól, hogy senki nem köteles maga ellen bizonyítékot szolgáltatni. A Gávkén kontra Németország, illetve a Jaló kontra Németország. Lejárt a 10 percem, ha rákérdeznek ezekre az ügyekre, akkor elmagyarázom. Köszönöm. Euh, Köszönöm ezt a bemutatót, amely tiszteletben tartotta a felszólási időt. Talán számos kérdést is felvetett, amelyet majd megválaszolhat Holger Matt előadása után, aki remek ismeretekkel rendelkezik a jog és a filozófia területéről. Ez egy kiegészítő elem, ez utóbbi, és aki a büntetőgi bírák Európai Szövetségének elnöke, átadom önnek a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön uh, az illetékes előadó, aki ezzel a dossziéval foglalkozik. Egy megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok önök előtt, és szeretném megköszönni a meghívást. Az ECBA, a Védőügyvédek Európai Egyesülete az ártatlanság vélelméről kiadott egy nyilatkozatot, amelyet minden bizonyal önök is megkaptak, és sok minden, amiről most beszélek, ezt megtalálják ebben a dokumentumban. Az Európai Bizottság javaslata, az ártatlanság véleményről szóló irányelv javaslat, egy olyan javaslat, amelyet üdvözlünk. A bizottság helyesen körülírja a hatos bekezdésben ennek a kontextusát, amennyiben megsérül a tagállamokban az ártatlanság véleménynek elve, nem sikerül, nem lehet elérni az eljárási jogi menetrendben foglalt célokat, nem lehet biztosítani a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, a jog érvényesülését, és ez összefügg ugye az előzetes fogvatartással kapcsolatos kérdésekkel, és a Védőügyvédek Európai Egyesülete azt konstatálta, hogy a tagállamokban elmozdultunk egy pragmatikus megközelítés irányába. A gyanúsított személyek vagy a vádlott személyek jogai háttérbe szorulnak. Éppen ezért ez az irányelv az ártatlanság vélelméről olyan fontosságú, amely ami központi fontosságú, a jogi keret az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82-es cikkének kettes bekezdése az eljárás jogok tekintetében minimális kereteket szab. Érvényesülnie kell a kölcsönös elismerés elvének és az európai tagállamok közti kölcsönös bizalom elvére, és a kölcsönös bizalom a polgárok általánosított bizalom elvére kell, hogy ez épüljön. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény jó, de nem kellőképpen hatékony a mindennapi gyakorlatban. Az ilyenfajta védelem általában túl későn érvényesül az érintett személy esetében, és az eljárás végén túl gyenge, túl gyenge az egész Az Európai Emberi Jogi Bíróság a 2008-as ítélete alapján arról rendelkezett, hogy nem csak az Európai Unió tagállamaiban kell érvényesíteni az ügyvédi tanácsadáshoz való korai jogot, és ez össze kell kapcsolódjon azzal a joggal, hogy az ember ne vádolja saját magát, a hallgatáshoz való jognak is érvényesülnie kell. A vádlott, gyanúsított személyeket a vádról értesíteni kell, és fontos, hogy értsék a büntetőeljárás nyelvét, még mielőtt kihallgatásra kerülne sor a Stockholmi program és az eljárási biztosítékokról szóló menetrend. Ehhez kapcsolódik, és a menetrend fontos lépéseket vázol fel az Európai Unió számára. Rá kell mutassak arra, hogy az Európai Parlament milyen nagymértékben járult hozzá a kompromisszum kidolgozásához az utolsó irányelv esetében, az ügyvédi tanácsadáshoz való jogról szóló irányelvnél, ami nem tökéletes, de szeretnék köszönetet mondani a korábbi előadónak, Antonescu képviselőnek a kitűnő munkájáért. Ő nagymértékben hozzájárult a kompromisszumhoz. Ezen alapvető jogok és már beszéltünk a jogok közti összefüggésről, csak akkor érvényesül eredményesen, hogyha kölcsönhatásban vannak egymással, méghozzá úgy, hogy jogilag végrehajthatóak, alkalmazhatóak legyenek egyenként. Csak így lehet kellő mértékben gyakorolni ezen jogokat. A következtetésünk az, hogy valóban szükség van egy irányelvre az ártatlanság vélelméről, és a jogi segítségnyújtásról is kell egy irányelv természetesen a gyermekek jogairól a büntetőeljárásokban, szintén ki kell dolgozni egy irányelvet. Bizonyos alapvető jogok mögött meghozódó filozófiai elvek pedig ugye az emberi méltóság elve, ez nem csak egy alapvető jog, hanem ez egy alapelv kell, hogy legyen, és ez sérthetetlen. Az alapjogi karta, az Európai Unió alapjogi kartája is rendelkezik erről az egyes cikkében. Az emberi méltóság egy teljesen lényegi kérdés az irányelvek vonatkozásában. A szankciók ugye az emberi szabadságot sújtják, és éppen ezért itt ugye az egyén és az állam kapcsolatáról van szó. És ez kapcsolódik természetesen egy alapvető, elidegeníthetetlen emberi joghoz. Az emberi méltóság az egész legitimációjának az alapja. A bizonyítás terhét az államnak kell viselnie, és ami szintén nagyon fontos, az önvád elkerülésének joga, valamint a hallgatáshoz való jog, ez nem pusztán egy aspektusa az ártatlanság vélelmének, vagy a tisztességes eljáráshoz való jog elvének, vagy a védelemhez való jog elvének. Az a jog, hogy az ember ne vádolja önmagát, ez az alapvető emberi méltósághoz kapcsolódik az embernek szabadságot kell biztosítani ahhoz, hogy szabad legyen, hogy ember legyen, és semlegességet kell biztosítani számára, amikor a kötelező büntető eljárásokról beszélünk. Ez az aspektus azonban hiányzik a bizottsági javaslatból, valamint azon érvelésből is, amely az irányelv végrehajtására vonatkozik. 2006 óta, amikor a bizottság kiadta a zöld könyvet, előrelépések történtek. A zöld könyvben azt olvastuk, hogy a hallgatáshoz való jog nem egy abszolút jog, és eh, ez eh, már nem érvényes az új irányelvjavaslat értelmében és itt emlékeztetnék a bizottság munkájára. Amit hiányolunk, az az, az hogy a tanúk álláspontjáról nem teszünk említést és az ő jogaikról a büntetőeljárásokban. Nagyon fontos lenne az a tanúkról is említést tenni, ez teljesen egyértelmű, és erre hamarosan vissza is fogok térni néhány perc múlva. Tisztában vagyunk azzal is, hogy vannak politikai akadályok a tanácson belül, ezekre most nem szeretnék kitérni. Ezekről majd olvashatunk a későbbiekben, amikor az általános megközelítést a tanács közzé teszi, ha jól értesültem az elmúlt órákban. Az emberi méltóság, hölgyeim és uraim, egy központi elv kell legyen ebben az összefüggésben, és ez az egyik fő érvünk nevezetesen az, hogy a hallgatáshoz való jog veszélybe sodorása, amikor nem biztosítjuk a semlegességet a gyanúsított személy számára, sérti ezt az emberi jogot, és ebben a vonatkozásban határozottan ellenezzük azt, hogy a jelenlegi szövegezést módosítsuk a 6-os cikk 3-as bekezdésében és a 7-es cikk 3-as bekezdésében. A bizottság irányelv javaslatára gondolok. Amikor a bizonyítékokat úgy szerzik meg, hogy ezen jogok sérülnek, ezt szigorúan tiltani kell. A jogérvelés más eljárási jogokkal szemben az, hogy a hallgatáshoz való jog sértése, például a kényszerítés által, szintén egy jogsértésnek minősül, ugyanolyannak, mint amikor az emberi méltóság sérül. Az államnak nem lenne szabad felhasználni olyan bizonyítékokat, amelyeket jogsértés útján szerez meg. Ebben a tekintetben szeretném felhívni a figyelmet arra, ami a bizottság javaslatában szerepel egy alárendelt záradék a 6-os cikk 4-es bekezdésében, és a 7-es cikk 4-es bekezdésében amennyiben az ilyen bizonyíték megszerzése nem veszélyezteti az eljárást, törölni kellene, hiszen nem követjük a jog előírásait. A javaslat, amelyet a tanács megfogalmazott, vagy megfogalmaz majd az általános megközelítésben, vagyis hogy töröljük az egész bekezdést, ezt ellenezzük kezd körvonalazódni egy bizonyos tendencia több tagállamban, és mindjárt le is zárom, hogy amint a felperest felmentik, nem bizonyítják számára a költségtérítést, amennyiben élt a hallgatással, hallgatás jogával. Ezt bíráljuk, ezt ellenezzük, és ellenezzük azt is, hogy a jogi entitásokra nem terjed ki az irányelv hatája. Ezt elolvashatják a dokumentumunkban is, és természetesen Szupáncsics kollégát meghallgattuk, amikor a bizonyítás terhéről beszélt. Az álláspontunk ebben a kérdésben egyértelmű. Elvben az ECBA ellenzi a bizonyítás terhének megfordítását a büntetőeljárásokban, és hogy miért tesszük ezt, az legitimitás a büntető jogban így, így elvész, és ennek az eredménye az lesz, hogy az egész jogrendszer sérül. Még egyszer szeretném megismételni, hogy a tanúk jogait be kell építenünk ebbe az irányelvbe, ugyanis Számos olyan helyzet képzelhető, amikor az emberek, az egyének tanúk egy büntető eljárásban, és ilyenkor biztosítani kell számukra a hallgatás jogát, azt, hogy ne tanúskodjanak úgy, hogy azáltal saját magukat vádolják egy adott helyzetben. Végezetül azt kérjük, azt kérem a Védőügyvédek Egyesülete azt kéri, hogy a politikusok is kövessék az emberi jogok érvényesülését, a jogállamiságot, az emberi jogok nem képezhetik alkutárgyát. Euh, Köszönöm szépen azt is, hogy tiszteletben tartott a felszólalási időt. Mielőtt megadnám a szót kollégáimnak itt a teremben, azt hiszem, hogy Albrecht úr kért uh, szót. Körülbelül egy 10 percnyi időnk van, de mielőtt áttérnénk az ő kérdéseire, két kis észrevétel, két kis kérdés, jellegű észrevétel az első, amelyet két előadónkhoz intézek a bizonyítékok elfogadhatatlanságát illetően emlékeztetett előadásában, hogy a tagállamok nem nagyon támogatják ezt az elképzelést, Mattúr. Nem gondolja-e, hogy olyan szabályok felé kellene haladnunk, amelyek a bizonyíték elfogadhatatlanságát támogatja, amennyiben ezen bizonyítékokat az alapvető jogok megsértése ellen szerezték meg. Ezt mindkettőknek felteszem ezt a kérdést a munkám készítése során árnyék jelentéstevője vagyok ennek a témának, és nagyon gyorsan Felteszem önnek a kérdést, Zupancsis úr, ön megemlítette ezt a híres szalabiakú határozatot, ez egy rendkívüli kivétel. Ez egy olyan kivétel, amikor az ártatlanság vélelme és a bizonyítás terhe aluli kivétel volt ez az eset, de úgy véle, hogy az irányelvi javaslat 5. cikke, amely a bizonyítás terhének megfordulását irányozza elő, nos az önellemzése szerint ez nem sérti-e az ártatlanság vélelmének elvét. Nincs a szükség arra, hogy átdolgozzuk ezt a szempontot, talán törölve ezt a rendelkezést Két kis kérdés tehát, és azt javaslom önöknek, hogy válaszoljanak majd. Először Albrecht teszi fel kérdését, önni a szó. Merci beaucoup. Um, first of all, let me thank for the very... Uh... Először is szeretném megköszönni mindazt, ami itt elhangzott ajánlásokat is kaptunk a zártatlanság vélemével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mindig jó hallgatni azt, hogy emberi jognak tekintjük az ártatlanság védelmét, és ide tartozik az az abszolút védelem is, hogy senki nem köteles magát megvádolni, illetve nem tekinthető a bűncselekmény elismerésének az, ha valaki nem e, szólal meg, mert nem akarja és nem is köteles magát e, e, valamilyen bűncselekménnyel megvádolni. Ez a védelem szerintem abszolút kell, hogy legyen. Azt a következtetést is levontam az elhangzottakból, hogy a Strasburgi Bíróság joggyakorlatában ez elég egyértelmű. Ami pedig azt illeti, hogy egy alacsonyabb szintű bizonyítottság szükséges egy, egy ügy bizonyításához, a rendvédelmi szervek alacsonyabb szintű bizonyítottságot is elég, hogyha elérnek. A Strasburgi Bíróság erről, ha jól tudom, azt mondta, hogy egy minimális standardokról van szó, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ez alól példa Ez azt jelenti, hogy amikor kiegyenlítjük a különböző jogokat, akkor ez alól, a, ez alól a, az elv alól kell, hogy legyenek kivételek. Amikor az EU irányelveiről beszélünk, nekünk itt a parlamentben mindig az volt az álláspontunk, hogy nem csak az abszolút minimumokat kell harmonizálnunk a Strasburgi joggyakorlatból, hanem annál magasabb védelmi szintet is megcélozhatunk. A kérdésem, Eh, a, éppen ezért az, hogy jól értelmezem-e, illetve jól értelmezik-e a eh, bíróság joggyakorlatát, és ha már kivételekről beszélünk, el tudná-e mondani, hogy milyen feltételek és milyen körülmények között lehet egyáltalán kivételt felállítani az ártatlanság vélelme alól, illetve a bizonyítottság eh, szintjét illetően. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Birgit Zipernek, és azt kérem, hogy hogy összefogott legyen, és aztán Loristin asszony, ezzel is zárom a hozzászólók sorát. Remélem mindenki betartja a rendelkezésre álló időt, mert akkor tudjuk meghallgatni csak a válaszokat. Köszönöm, elnök asszony. Amikor jó magam megpróbáltam franciául tanulni, a tanárom azt mondta, hogy nincs szabály kivétel nélkül, ez érvényes nagyon sok törvényre is. Egyetlen törvény sem olyan tökéletes, hogy minden egyes esetre 100%-ig alkalmazható lenne. Éppen ezért van játéktere a bírán, bíráknak. Egyetértek Philip Albrechttel, hogy talán tényleg észszerű lenne a bizonyítás terhének megfordulását beleírni egy európai törvénybe. Itt a parlamentben több ízben vitáztunk arról, hogy továbbra is a hagyományok és megközelítésmódok a jogi területen tagállamainkban nagyon eltérőek. Ha tehát egy törvényben egy ilyen kivételt viszonylag általános módon beleírunk, akkor azt hiszem abból kell kiindulnunk, hogy az egyes tagállamokban különbözőképpen értelmezik majd, és különböző gyakorisággal használják ezt a kivételt. Ez nem lehet egy ilyen irányelv célja. Jó magam személyesen, nem tudom, hogy önök eh, előadók csatlakoznak ehhez a véleményhez, nekem az a véleményem, hogy mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy különleges helyzetek adódhatnak, de jó magam nem vagyok amellett, hogy egy ilyen ö, törvénybe ezt írjuk bele. Merci. Köszönöm, Loristin asszony, és még egy felszólaló, Csadovszki úr. Öné a szó. Uh, my question is going... Köszönöm. A kérdésem kicsit túlmutat. Itt tudom, hogy itt uh, most a az eljárásokról beszélünk, én pedig inkább az adatvédelem körébe sorolnám a saját kérdésemet, illetve kommentáromat. Látjuk minden országban a gyakorlatot, a média gyakorlatát, ugyanis a média nem igen foglalkozik, nem igen tartja tiszteletben az ártatlanság vélelmét. Jelenlegi időkben nem lehet azt mondani, hogy ezek csak ezek csak plegykák, gyakorlatilag az internet kommentárok szinte adatnak minősülnek. Ez az adat, ez ott marad, ott van, bármikor újra felmerülhet, és nem kérdezik meg az embert, hogy egyébként valójában van -e erre bizonyíték, amit írnak. Gyakorlatilag nagyon hamar egy eljárásban már bűnösként lehet ábrázolni valakit, miközben maga a büntető eljárás évekig tart, addigra már gyakorlatilag a közvélemény elítélte nem csak a vádlottat, hanem a családját is. Ez az irányelv tartalmaz-e valami fajta utalást a média gyakorlatára? Próbálja ezt szabályozni ezt valamilyen módon, vagy ezt a kérdést kezelni? Merci beaucoup. Dernier intervenant. Köszönöm. Utolsóként, utolsó kérdést Csadaszki úr teszi fel. Önni a szó. Egy percben. Elnök asszony, lengyelül szólnék, mert a kérdésem pontos magyarázatot igényel. Nos, elnök úr, a lengyel közvélemény örömmel fogadja ezt a javaslatot, ezt az irányelv javaslatot. Örvendünk ennek a javaslatnak, mert a lengyel jogszabályok keretében már eleget teszünk annak, ami szerepel az anyagban. Ez pedig a hosszú jog hagyományunk részét képezi. Lengyelországban már a 15. században is a következő elveket követtük nem lehet letartóztatni egy szemét és megfosztani szabadságától bírósági határozat nélkül. Pusztán a kommunizmus képezett egy kivételt e tekintetben, tehát optimisták vagyunk. De volna két kérdésem Matt úrhoz. Az első kérdésem azt nyilatkozta, hogy vannak bizonyos esetek, amelyekben az ártatlanság vélelme nem kerül alkalmazásra a tagállamokban. Vannak bizonyos esetek, néhány eset. Ez azonban nem egy szilárd alap ahhoz, hogy az Európai Unió aktívá váljon ezen a területen. Meg tudná említeni a legszembetűnőbb eseteket a tagállamokból, amikor is nem tartják tiszteletben az ártatlanság véleménynek elvét. Az ilyen esetek véleményem szerint elég okot szolgáltatnak ahhoz, hogy az Unió fellépjen. A második kérdésem pedig a tanúk helyzetére vonatkozik, ez ugyanis egy eléggé kényes kérdés. Úgy vélem, hogy az Európai Parlament figyelembe kell, hogy vegye azon értékeket, amelyeket egy jó igazságszolgáltatási rendszernek alkalmaznia kellene. Ha a tanúnak ugyanazt a státuszt biztosítjuk, mint a védetnek, akkor ez veszélyeztethet bizonyos eljárásokat, főleg, hogyha szervezett bűnözésről van szó. Hogyha a tanú is ugyanazt a státuszt kapja, akkor talán a bíróság eh, lebénulhat, tehát nem eh, csodálkozom azon, hogy a tagállamok ezt ellenzik. Euh, Köszönöm, azt javaslom, hogy válaszoljanak mindenki a saját maga módján a négy-öt kérdésre, hogyha az én két kérdésemet is hozzá számolom, meglehetősen rövid időt adok a válaszadásra. A médiával, a kivételekkel, az elvekkel kapcsolatosan, illetve a lengyel kérdéssel kapcsolatosan, és az én kérdésemmel kapcsolatosan, ami a bizonyítékok elfogadhatatlanságát illeti. Ki kezdi? Tessék. Um, uh, I have mentioned two German cases, Gifgen and Yalo, v. Germany. Említettem ezt a két német jogesetet, amely esetekben valójában nem a bizonyítási teher sérült, hanem nyomást gyakoroltak a vádlotra, hogy valomást tegyen, ezzel sérült az ő hallgatáshoz való joga. Ebben a mindkét esetben elég komoly nyomás alatt volt a vádlott. A, az ilyen e, bíróságon elfogadhatatlan bizonyítékot ki kell zárni. A common law, különösen az amerikai jog, de az angol jog is, tudja ezt kezelni, amely gyakorlatilag Eh, a bizonyíték kizárásáról szól, nem csak a közvetlenül a, a eh, jogsértő bizonyíték kizárásáról, hanem a mérgezett eh, fa gyümölcsének kizárásáról is, vagyis a valomásból adott esetben leszármaztatott összes többi bizonyíték kizárásáról. Tehát volt egy eljárási jogsértés, az arra visszavezethető összes bizonyíték kizárásáról. Egy koherens eljárási rendszerben eh, kizárják az ilyen bizonyítékot. Az európai bíróság joggyakorlatában, eh, emberi jogi bíróság joggyakorlatában pedig ez a Gevgen ügyben jelentkezett, ahol eh, a bíróság kifejezetten előírta az ilyen bizonyíték kizárását, amennyiben azt nem jogszerűen szerezték be, de egyébként a 16-os cikkben, a tervezetben is ez talán szerepel. Tehát amennyiben az ilyen jogsértéseket eljárási szankció nem éri, tehát nem mondják ki a bizonyíték befogadhatatlanságát vagy felhasználhatatlanságát, akkor, akkor ennek nem lesz hatása, benne lehet mindez egyébként vagy az alkotmányba, vagy a kódexbe, stb., de mégis problémát okozhat. A másik dolog, a média szerepére vonatkozik, erről is szólnék. Nyilván a média nem veszi figyelembe a zártatlanság védelmét, de én már utaltam erre korábban, megtalálom mindjárt, a, a polgári és politikai jogok egyezményének 14. cikkéhez fűzött 32-es általános kommentár például azt mondja, hogy a média is kerülje az olyan tudósítást, amely aláássa a zártatlanság védelmét. Ugye eh, presumé coupable a francia kifejezés, eh, ami nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag a bűnösséget feltételezzük. Ez egy fozelmi a két nyelv között, a francia és az angol között, éppen ezért itt nagyon óvatosan kell eljárnunk. De még a mai világban és az internet korában is. Azt kell mondjam, hogy ezt nevezetesen, hogy a média eh, figyelembe vegye az ártatlanság vélelmét. Eh, eh, ha valakiről képeket közölnek, amint éppen bilincsbe verve viszik a rendőrségre, akkor az gyakorlatilag a végét is jelenti az ártatlanság vélelmének. Ehm, ugyanakkor az Emberi Jogi Bíróság nak vannak bizonyos jogesetei, amelyek a, legalábbis a, az állami szereplők megnyilvánulásai, megnyilvánulásait szankcionálják akkor, hogyha nem tekintik, nem veszik figyelembe az ártatlanság vélelmét. Köszönöm. Köszönöm. E, ezzel egyet is értek, éppen ezért ugyanezeket, a, ugyanezeket a, e, az érveket nem fogom megismételni. Ami azt a kérdést illeti, hogy miért szükséges egy ilyen irányelvet egyáltalán létrehozni eh, az ártatlanság vélelme kapcsán. Renate Webertől idéznék, aki eh, raportere volt ennek a dossziénak. Idén márciusban eh, utalta a jogi keretre a 82-es cikk 2-es bekezdésében, a szerződés 82-es cikk 2-es bekezdésére, valamint az 52-es cikk 3-as bekezdésére az alapvető jogok kartájának és eh, ott eh, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a parlamentnek egy nagyon egyértelmű politikai álláspontot kellene kifejtenie. Az irányelv más és nagyobb védelmet kell, hogy biztosítson, mint az emberi jogi egyezmény, illetve az e- Európai Bíróság joggyakorlata, mert gyakorlatilag ez lenne a lényege a 82-es cikknek, amely arról szól, hogy növekedjen a kölcsönös bizalom, ez a kölcsönös elismerés egyik feltétele, illetve az, annak is feltétele, hogy a polgárok eh, közbizalma meglegyen a, egy másik tagállam igazságszolgáltatásával kapcsolatban. Ami pedig eh, a tanúkat illeti, nos, eh, amennyiben az emberi méltóságot meg akarjuk védeni, már pedig az alapvető jogok kartájának egyes cikke erről szól, az emberi méltóság védelméről, amely sérthetetlen, akkor annak bizony megvan az ára. Ezt a tanút meg kell védeni, akár meg kell védeni azt a jogát is, hogy, hogy a, a, a tanú ne tanúskodjon. Ez is egy olyan védelem, amit a, a kárta ad, az emberi jogi kárta ad. Végezetül a bizonyítékok felhasználásával kapcsolatban, hogyha a jog törvénysértéssel szerezték meg a bizonyítékot, akkor ott lehetnek különböző eljárási jogi elemek, amelyek sérültek, de például a kényszervallatás vagy a hallgatáshoz való jog más durva megsértése az ahhoz kell, hogy vezessen, hogy az ilyen bizonyítékot, a, a mérgezett vagy gyümölcsét nem használhatják fel. Én optimista vagyok, hogy a trialógus végén a parlament ezt kiharcolja. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, Nagyon köszönöm mindannyiuknak. Köszönöm ezt az irányvonalat, amit itt kínáltak, köszönöm eh, ezeket az elemzéseket, javaslatokat még maradt tennivalónk azon pontokat illetően, amelyeket kollégáim felvetettek, és amelyekre önök válaszoltak, a bizonyításter, a korlátok, a kivételek, az elfogadhatóság kérdése, vagy a bizonyítékok elfogadhatatlanságának kérdése, az igazságszolgáltatás helye, és álláspontunk ezt illetően Nos, jó lenne, hogyha ezen rendkívül fontos szöveget, amely technikai szempontból is rendkívül érdekes, a két másik szöveggel együtt, amikről az imént szóltunk, amelyek együtt egy csomagot képeznek. Nos, a lehető legnagyobb ambícióval kezelnénk ezeket a szövegeket, a minimális normákat keresve. Nos, az ön felvetésre, az önök felvetésére válaszolva, még egyszer köszönetet mondunk önöknek, nagyon tekintetbe fogjuk venni az önök előadásait, hozzászólását, és el is hagyom az elnöki tisztet, köszönetet mondok Claude Moraesnek azért, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást egy nagyon fontos időszakban, ezen függőben lévő szövegekről itt az Európai Parlamentben, és még a trialógus előtt mindenkinek köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Natali. Most pedig áttérünk az utolsó blokkra, és szeretném felkérni Csáki Pált, hogy üljön ide az elnöki székbe. És tisztelt vendégeinket is megkérném, hogy fáradjanak ide. Elég sokan leszünk, úgyhogy talán én inkább elmegyek, hogy jobban ideférjünk. Libby McPhee, a Fairtrice International osztályvezetője James McGall, a CCB Criminal Law Committee részéről Ignacio Patrone, a legfelsőbb bíróság képviseletében Daniel Crubier, korábbi főtanácsnok a Párizsi Feleviteli Bíróságnál, és Oliver Tell, osztályvezető, igazságügyi együttműködéssel foglalkozik az Európa Bizottság igazságügyi főigazgatóságán. Köszönöm szépen tisztelt vendégeinknek, hogy eljöttek. Um, I think colleagues, it's quite a long, big panel, so I'm Elég sokan vagyunk, úgyhogy eh, amint eh, Pál helyet foglal, én elmegyek innen, és átadom neki az elnöki tisztet. Elnézést kérek a kollégáktól, és Pál tőled is elnézést kérek, hogy ilyen kevés idő szorult eh, erre az utolsó blokkra, ez elkerülhetetlen, amikor ilyen sok a napi rendi pontunk. Nem tudom, hogy vannak-e itt jogi végzettségűek vagy ügyvédek, de azt hiszem, hogy a legutóbbi szakasz után sokkal jobb jogismeretekkel rendelkezünk mindannyian. Pál, azt szeretném kérni tőled, hogy te vezesd le ezt a szakaszt, átülhetsz ide a helyemre. Sajnálom, hogy ilyen kevés idő maradt, erre a szakaszra, és a tolmácsoktól is azt kérném, hogy biztosítsanak egy kicsit több időt. Natali, a kollégák részvételét is szeretném megköszönni. Nagyon köszönöm mindenkinek a részvételét, ezt nagyon nagyra értékelem, Pál. Köszönöm szépen, hogy levezeted a legutóbbi, azt az utolsó részt. So, thank you very much, Mr. Uh, chairman. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kezdjük el akkor az utolsó panelt. tényleg időnyomás alatt vagyunk, éppen ezért kezdődjön akkor a tényleges munka. Ma délután nagyon fontos és szükséges vitát folytattunk erről a három irányelvről, illetve a roadmapről. Eljött az ideje annak, hogy megtudjuk a végleges álláspontunkat. Üdvözlöm itt a szakértőket, Libby McVeigh, a Law Reform Fair Trials International vezetője, öné a szó. Well, first of all, thank you very much to, to... Először is szeretnék köszönetet mondani Claude Moraesnek és a szakbizottságnak, hogy részt vettek ezen az ülésen. Több mint 140 büntetőjogi szakértő eh, működik együtt velünk a 28 tagállamból. Az elmúlt évek során is a Fair Trial szorosan együttműködött önökkel, hogy eh, az előzetes őrizet és az európai elfogató parancs témájában együttműködjünk önökkel. Ezt nagyon szívesen tettük, és eh, a gyermekek jogairól és az ártatlanság véleméről is közzétettük a véleményünket a közelmúltban, és nagyon örülök annak, hogy itt felszólalhatunk önök előtt. Kiinduló pontként úgy gondolom nagyon fontos emlékeztetnünk arra, hogy nagyon nagy kihívást jelentenek a tárgyalások, a megszövegezés is nagyon bonyolult, de több millió egyén az Európai Unióban arra vár, hogy érvényesíthesse azokat a jogokat, amelyeket önök, a jogalkotók biztosítanak. Egy 16 éves fiú, akit alávetettek egy máltai rendőrösön egy négy órás kihallgatásnak, anélkül, hogy jogi képviseletet kapott volna két afgán gyermek, aki egy felnőttek számára fenntartott büntetés végrehajtó intézetben töltött több hónapot vannak esetek, amelyek például Romániában még nem jutottak el a bírósághoz is, vagy egy mentális betegségben szenvedő személy maga ellen vádaskodott, anélkül, hogy pszichiátrai kezelést vagy ügyvédi képviseletet kapott volna, még mielőtt a hatóságok félbeszakították volna az eljárást, vagy egy kínai személy, aki egy 20 éves börtönbüntetését élti Romániában, miután elítélték egy olyan eljárás során, amely során ő azt nyilatkozta, hogy nem volt tisztában az ott elhangzottakkal. Ez arról tanúskodik, hogy nagyon sokan vannak Európában, és csak néhány példát említettem. Tehát hogyan biztosítjuk azt, hogy azon intézkedéseket, amelyek meghozunk, a lehetőleg szilárdabbak legyenek, és a vádlottak és a gyanúsított személyek számára javítják a helyzetet. Számos tanulságot kell levonnunk a tárgyalások és a, az eddigi irányelvek végrehajtása során. A múlt héten felvették velem a kapcsolatot egy olyan ügy miatt, amelynek során egy Olaszországban vár tárgyalásra egy holland személy, aki előzetes letartóztatásban van. Tolmácsolást biztosítottak számára német nyelven, noha ő holland tolmácsot kért kezdettől fogva, és noha a gyanúsított és az ügyvédje is tiltakozott, egész egyszerűen nem érti az eljárást. Egy év telt el a tolmácsolási és fordítási irányelv életbe léptetése óta, de még mindig komoly kihívásokkal szembesülnek a gyanúsítottak, amikor tárgya, a tárgyalások során tolmácsolást igényelnek. Egy lengyel személy, lengyel ügyvéd képviseli a védet, védencét, az ügyész nem adott betekintést az aktákba, és azt azt nyilatkozta, hogy ez a nyomozatot veszélybe sodorná. Az információhoz való jog, amelynek az átültetési határideje idén június volt, megköveteli, hogy az ilyen információt rendelkezésre kell bocsátani mindenféle kivételek nélkül. Lengyelország ezt a jogszabályt átültette már a nemzeti jogba, de még mindig nem járnak el az ügyészek megfelelő módon. Annak ellenére, hogy kitűnő jogszabályok születnek papíron, és jogokat hivatottak védeni, ezeket nem lehet a gyakorlatban még érvényesíteni sok részletet hallottunk a három irányelvjavaslatról, de úgy gondolom, hogy volna két fő tanulság, amelyet az első két irányelv átültetéséből le kell vonnunk és ezzel rámutatnék a további három intézkedés. Először is az egyértelműség fontossága. A végrehajtással kapcsolatos problémák, amelyekről gyakran hallunk, arra vezethetők vissza, hogy nincs egyértelmű iránymutatás, és bizonyos kérdések az első két irányelvben nincsenek egyértelműen megszövegezve, így a tagállamokra hárul az értelmezés. 28 tagállam vett részt a megszövegezésben, ilyenkor természetesen kompromisszumokat kell tenni kompromisszumokat kell kötni. De hogyan a bíróság is ezt kifejtette a Londonban a közelmúltban, amikor kompromisszumok születnek, ezek rövid távú megoldásokat szolgáltatnak, kielégítenek minden tagállamot, de elkerülhetetlen, hogy egy egységes értelmezést nyújtson majd a bíróság, ami pedig nyilván csalódást okoz bizonyos tagállamoknak. A mi anyagunkban az gyerekek jogairól és az ártatlanság véleméről rámutatunk bizonyos olyan területekre, ahol a megszövegezés továbbra sem kellően pontos. Például az egyéni értékelés a gyermekekről szóló irányelvben, vagy a bizonyítás terhének megfordítása az ártatlanság véleméről szóló irányelvben egy ilyen pont. Reméljük, hogy a Libe Bizottság elősegíti azt, hogy ezen intézkedések megfogalmazása egyértelmű legyen. Aztán ott van a végrehajtás. Az első két irányelv komoly kihívásokat vet fel, részben azért, mert nem tartalmaznak kellő, kellően pontos rendelkezéseket a jogorvoslat témájában. Mindkét intézkedés utal arra, hogy a tagállamok a gyanúsítottak számára biztosítsák azt a jogot, hogy vitassák a, a garanciákat, és biztosítsuk az tisztességes eljáráshoz való jogot, de nem egyértelmű, hogy mi legyen a jogorvoslat az ügyvédi képviselethez való jogról szóló irányelv az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatára hivatkozik, de ez még mindig függ attól, hogy a nemzeti bíróságok elfogadhatónak minősítik-e a bizonyítékokat. Ami az ártatlanság vélelmét illeti, ott számos rendelkezés szerepel a jogorvoslatokról, ugyanakkor nem említik meg ezeket az átmeneti költségmentesség, illetve a gyermekek jogairól szóló irányelv sem tesz ezekről említést, de remélhetőleg az, az Európai Parlament, amikor közzéteszi álláspontját, kitér majd erre. Ami az, a konzisztenciát illeti, erről is hallhattunk az imént. Az jogi jogszabályok egy csomagot kell, hogy alkossanak, a jogalkotók egyértelműen kell, hogy lássák, hogy ezek mennyire összefüggnek. Az úti terv leszögezi, hogy a fokozatos megközelítés által biztosítani kell az átfogó konzisztenciát. De már látjuk, hogy ez a szakaszos megközelítés problémákat vethet fel. Nagyon nehéz a gyanúsítottak számára a jogérvényesítést biztosítani az első két irányelv értelmében, úgyhogy nem biztosítja a harmadik irányelv az ügyvédi képviseletéshez való jogot. Viszont azt még három évig nem kell átültetni a nemzeti jogba. Az irányelvek közötti koherencia nagyon fontos, de ezt a legutóbbi három javaslat tartalma veszélyezteti. A jogi segítségnyújtásról szóló irányelv nem, fed le, nem fedi az összes esetet, tehát nyilván lesznek hézagok, ahogyan arról hallhattunk. A tanács javasolta, hogy a 6A cikket a gyermekek jogaról szóra irányelven módosítani kell, így korlátoznák bizonyos körülmények között az ügyvédhez való hozzáférést, ez azonban nem párhuzamos az ügyvédi képviseletről szóló irányelvvel. A gyermekek tehát a felnőttekkel szemben kevesebb védelmet kapnak. Remélhetőleg a konzisztenciát napirendre tűzi a LIBE bizottság, amikor majd kidolgozza ezen intézkedésekről az álláspontját. A büntető jogi szereplők képzése is nagyon fontos. Az első két irányelv a tovább képzésre utal, ugyanakkor nem hivatkozik az ügyvédhez való hozzáférés büntetésről szóló irányelvre. No, holott a büntetőjogi eljárásokban résztvevő kulcs szereplőket be kell vonni. A gyermekekről szóló irányelv tartalmaz kitételeket erről, a védő ügyvédek például kulcsfontosságúak, a védelem szempontjából, de az ártatlanság vélelméről és a jogi segítségnyújtásról szóló irányelv nem tartalmaz kitételeket a képzésről, tehát számítunk további fellépésre az intézmények részéről. Az előzetes fogvatartásról már hallottunk. Fontos, hogy az európai intézmények felülvizsgálják a végrehajtható jogszabályokat, amikor a sérülékeny személyekről van szó. Aztán ott vannak az audiovizuális felvételek. Itt sem konzisztens a megközelítés az Európai Unióban, holott ez kulcsfontosságú lenne az egész csomag végrehajtása szempontjából. És már említettem, a jogorvoslat kérdését is górcső alá kell venni, mert ha nem lehet érvényesíteni ezen jogokat, akkor a gyanúsítottak nem tudnak élni ezen jogaikkal. And now I Köszönöm. James McGill következik, a, CCC, a CCBE Criminal Law Committee elnöke. Önél szó. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a bizottságnak, hogy a CCB-t meghívták ide, és elmondhatjuk az álláspontukat. Már rögtön elmondom azt is, hogy a az ügyvédek igenis tudatában vannak a bizottságuk munkájának, és nagy megkönnyebbülésül látjuk, hogy a bizottság, illetve ez a szakbizottság ellenáll annak a tanácsi, a tanácsi törekvésnek, hogy aláássák a védőügyvédek munkáját. Azt gondolom, hogy minden gyakorló ügyvéd nevében megköszönöm, meg kell köszönnöm az önök segítségét segítségét. Nyilván, amit már Libi elmondott, azt én nem ismétlem meg, ezzel most kicsit rövidebben tudok fogalmazni. A nagy ellenség ebben a teremben Döjong úr is eh, eh, utalt erre, az a gazdasági érv, amit állandóan felhoznak, eh, védőügyvédek szempontjából számunkra ez, szemszögéből ez nagyon ismerős. Mindig, amikor a, egy nagyon általános jogszabály megszületik, és nekünk szükségünk van ellensúlyokra, például a elfogató parancsnál sem született ez meg. E, sajnálatos módon nem együtt születnek meg a védintézkedések, mint a e, jogszabályok. Tehát nézzük akkor az elfogató parancsot, amely szerintem egy jó példa, és e, hadd mondjam el, hogy miért kell, hogy ez utálatos legyen minden védőügyvéd, illetve parlamenti képviselő szemében amennyiben nekem egy ügyfelemet Írországban eh, letartóztatják, és Frankfurtban lesz a tárgyalás, amennyiben, eh, amennyiben eh, van pénze, akkor én felveszem a telefont, és beszélek a német E, jogászokkal, ügyvédekkel, e, és megússzuk nagy, az esetek nagy részében az előzetes letartóztatást, e, különösen akkor, hogyha a, nincs priusza a az egyének, Mert néhány telefonhívással gyakorlatilag be lehet szerezni ezt az információt, ami az ilyen döntéshez szükséges. Mi ennek az alternatívája akkor, hogyha az adott személy nem tud a kiadó országhoz, tehát az elfogató parancsot kiadó országban ügyvédhez fordulni. Nagyon gyakran visszaélnek ezzel a tagállamok, E, bicikli és tyúktól valójuk ülnek európai börtönökben, és sajnos az arányossági tesztet senkinek nem jutott eszébe bevezetni. Ha valakinek nincs pénze, akkor letartóztatják. E, amíg az ügye folyik, addig valószínűleg e, előzetes letartóztatásban tartják, és hosszabb ideig is tart. Én nem tudom ugyanis a német jogszabályokat beszerezni. Ez a szerencsés szerencsétlen személy eh, tehát ott lesz eh, a börtönben, és addig ott is marad, amíg az elfogató parancsot kibocsátó ország el nem végzi azt, amit már rögtön kellett volna, hogy kinevezi Németországban ebben az adott esetben a az ügyvédet, aki az ügyét képviseli, miért nem teszik már meg ezt sokkal korábban? Egy előzetes letartóztatás különösen hosszú ideig tart, családokat tud tönkretenni, ráadásul ezek az ügyek elárasztják a bíróságokat, miközben hatékonyabban lehetne ezekkel bánni. Egész egyszerűen azért, mert a szegényebb gyanúsítottakkal nem foglalkozik a jog. Éppen ezért tartom gyalázatnak, vagy tartanám gyalázatnak, hogyha a tanács álláspontja érvényesülne. Összegezve tehát a védelmi álláspontot. Mi azt láttuk, minden nap azt látjuk, hogy a kormányok nem érdemelnek bizalmat, mert tapasztaljuk, hogy hogyan működik az igazságszolgáltatás. Nagyon gyakran pontatlan információt bocsátanak ki. Önöknek az a dolguk, hogy kérdezzenek rá ezekre. Kérdezzenek rá például a gazdasági érvekre is. És mondják el azt, hogy az igazságszolgáltatás kudarcainak is iszonyatos költsége van, amikor újra kell tárgyalni valamit, vagy kártérítést kell fizetni. Még néhány dolgot emelnék ki. Nem szeretnénk, hogyha csak azért hoznának egy jogszabályt, mert jogszabályt szeretnének hozni. Amennyiben nem javít a helyzeten, akkor ne akkor ne hozzanak jogszabályt. Strasbourg ugyan inspirál, de tényleges védelmet mindennapi szinten nem ad. Éppen ezért szükség a legjobb gyakorlat van szükség a legjobb gyakorlat kodifikálására. Elég késő van már, nem is akarom ezt tovább nyújtani de a kérdéseikre válaszolok. Köszönöm. Thank you indeed. Thank you, Mr. McGill. Köszönöm McGill úrnak. Most pedig megadom a szót Ignáció Partnorónét, aki a legfelsőbb bíróság főgyész helyettese. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a meghívást. Talán valaki csodálkozni fog, hogy egyetlen államügyészként most kijelentem, hogy egyetértek alapvetően mindezzel, amit elhangzott ideig. Mindezt egy mélységes személyes meggyőződésből teszem. Bekarja követőjének tartom magam, aki szintén ügyvéd volt, egy gyakorlati alapon is, és ezt gyorsan bemutatnám, ezt a gyakorlati alapot. A kölcsönös elismerés mechanizmusa a tisztelt képviselő asszony, nem emlékszem a nevére, elnézését kérem, aki előttem szólt a vita során, és megemlítette azt a tényt, hogy amikor a parlamentbe érkezett, akkor a kölcsönös elismerés elve egy olyan el volt, ami nagy erőfeszítésébe került ezt megérteni. Hát gondolj el, hogy nekem mekkora erőfeszítésembe került ebbe ezzel dolgozni 34 éve, hiszen 99 óta ö, szerepel ez az EU célkitűzései között. Nos, akkoriban ez egyfajta ö, ambíció volt, amelyet, ö, amely ö, egy részleges ambíció volt. Egyfajta vélelem, egyfajta biztosíték, vélelem, egy nagy elv biztosítékának vélelme, és az volt ennek a célja, hogy a bűnözés szem, bűnözésre szemben fellépjünk, mely bűnözés egyre transnacionálisabb jelleget öltött. Akkoriban került sor az első fontos intézkedés hullámra, főleg 2001-től kezdődően mindenkit egyre inkább foglalkoztatott a biztonság témája, és a kerethatározat első orientációja során nem fordítottak elegendő figyelmet a védelmi intézkedésekre. A Lisszaboni szerződés és a hatáskörök ezen a területen nagyon erőteljesen megerősödtek, és sokkal hatékonyabbá is váltak. És most a legfőbb ideje annak, hogy a védelmi jogok keretét megerősítsük. Erre nagy szükség van, hiszen ha nem így teszünk, akkor a bizalom mindenképpen csökkenni fog, a valódi bizalom a polgárok részéről az egyes tagállamokban. Ez az egyetlen demokratikus alap, amely alapján egy olyan rendszerben, amely nem federális jellegű, és a hatályos szerződések értelmében nem lesz federális, így lesznek minden országban végrehajtandó rendelkezések. Tehát személyesen nem csupán örülök annak, hogy a három irányelvet elfogadtak, amelyek már hatályban vannak, hanem nagyon örülök annak is, illetve örülnék, hogyha hamarosan elfogadnák azt a hármat is, amiről ma vitáztunk különösen azt, amely később érkezett, de amely valamilyen módon az elvek szempontjából egy alapvető jelentőségű elv. És ez az ártatlanság vélelméhez kapcsolódik. Az a félelmem, hogyha nem sikerül véglegesen kialakítani a védelmi tett, amely lehető legharmonizáltabb a büntetőeljárásban résztvevő személyekre vonatkozóan, akkor a bizalom hiánya hosszú távon egy delegitimizációt eredményezne, és így módon ez mindenképpen a bűnözők érdekét szolgálná. A büntetőrendszerben a lehető legmagasabb garanciákat kell ö, nyújtani a ö, szociális védelem, érdekében is. Tehát itt mindig mérlegelni kell az egyén jogai, illetve a társadalom igénye között, mely arra irányul, hogy a bűnözőket büntessük meg. Ez egy nehéz egyensúly, de mindenképpen szükséges az a mérlegelés, és az igazságügy szabadság térségében bizonyosan nem szabad a büntetlenséget favorizálni. Itt nem szabad azt forszíroznunk, hogy Ventimillából Mantomba meneküljenek át a bűnözők, mert ott más rendszer uralkodik, tehát az olasz oldalról a francia oldalra. Itt mindenféleképpen arra van szükség, hogy számos intézkedés szülesség, amelyek lehetővé teszik az a hatóságoknak, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek, ahol csak akarnak, olyan eszközökkel, amilyenekkel akarnak, annél Anélkül azonban, hogy egy minimális standard jönne létre. Nos, ezzel bevezetném a a mm, második részét. Itt van ugyanis egy kérdés, amely nem régiben vetődött fel. Shapston fő államügyész részéről egy nagyon érdekes végkövetkeztetésében az RAM eset volt ez. Nem akarom megnevezni ezt a szemét, itt Olaszország és Belgium közötti ügyről volt szó. Shafston államügyész, aki rendkívül pontos, precíz személy azt mondotta, hogy itt az ideje annak, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatos, a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos normákat létrehozzuk az EU-n belül. Ez egy paradoxon helyzet, mert ami a polgári pereket illeti, nos, ott van egy nagyon összetett és működő rendszer az igazságügy területén. A polgári pereket persze az ügyvédek mérlegelhetik, hogy elfogadják -e az adott ügyvitelét Belgiumban vagy Olaszországban. A büntetőjog területén nagyon érdekes vetületek vannak, és ezeket most gyorsan áttekinteném. Az illetékes bíró határozza meg az alkalmazandó törvényt az adott cselekményre és eljárásra. Az alkalmazandó törvényt az eljárásra, mint fő törvényt. A második dolog, elkerülje annak a kockázatát, hogy több nyomozás is folyjon ugyanazon esetet illetően, mert a határokon átnyúló bűncselekmények már szinte normálissá váltak, szokásossá váltak, első, második, harmadik, negyedik országban párhuzamosan zajlanak ügyek, és Shepston pedig azt mondja nagyon helyesen, nem lehet elkerülni, hogy egy második szakaszban avatkozunk be, hogyha valakit egy adott országban már elítéltek és felmentettek, egy nagyon gyors mechanizmusra van itt szükség. Úgy tűnik számomra, hogy ez az irányelv keret elfogadandó, és még ehhez hozzá kellene fűzni egy rendelkezést a büntető igazságszolgáltatás egyes részlegei közötti együttműködésre a tagállamokban. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Patrona úr. Hölgyeim és Uraim! Daniel Lecrubier van itt. A Párizsi Felleviteli Bíróságon volt főgyész, főtanácsos, köszönöm. Ő kap szót. Köszönöm. A zsaj ágazatban dolgozom már hosszú ideje. Itt a franciaországi állandó képviseleten Brüsszelben a Tamperei Európai Tanács után kezdtem, nagyon nagy volt a lendület ebben az időszakban, az igazságügy közösségi szintre emeléséhez vezetett ez a folyamat, és egy kiegyensúlyozottabb igazságszolgáltatási rendszerhez. 2004-től kezdődően a lendület egy kicsit lefékeződött, és tárgyalások kudarcot vallottak a kerethatározatot, illetően az eljárási jogokat, illetően ez csak egy példája ennek a lefékeződő lendületnek. Ezen rendelet által meghaladtuk a kölcsönös elismerés elvét, ez volt az alapja ennek a rendelkezésnek, minimális közös elveket akartunk kialakítani az igazságszolgáltatás keretében minden egyes tagállamban, és ez egy nagyon kényes dolog volt. Meg kellett várnunk 2009-et, a svéd elnökség javaslatát annak érdekében, hogy az útterv, amin dolgozunk ma, ez létrejöhessen öt év kellett ahhoz, hogy egy ütemterv az eljárásjogi biztosítékok vonatkozásában elfogadásra kerüljön a tanácsra, aztán még öt év, hogy eljussunk oda, ahol vagyunk, és mit is teszünk majd az elkövetkező öv, öt évben, ha jól értettem ennek a délutánnak a kérdését. Nos, itt a tárgyalások zajlanak, külön keveset szólnék, hiszen egész délután ezekről vitáztunk, osztom kollégám véleményét, egyetértek szinte valamennyi, valamennyi javaslattal, az igazságügyi eh, területén eh, nagyon fontos az ügyvédhez való hozzáférés joga, eh, és itt a pénzügyi aspektusokat is figyelembe kell venni hiszen különben, ha ezt nem így tennénk, akkor ez csak egy formális intézkedés maradna. Sokkal tovább kell lépnünk a fiatalkorúak esetében, a nehézségek küzdők esetében egy rendszeres jogsegére van szükség, amely lehetővé teszi a specializált ügyvédek bevonását a fiatalkorúak számára egyéni benesmódot kell kialakítani, egy fiatalkorúnak mindenképpen szüksége van egy ügyvédre, mert itt ez a nyomonkísérés döntő. Ami a hetes cikket illeti, a fiatalkorúakkal, az emberkeselem áldozataival kapcsolatosan eh, a 32-es eh, cikk nagyon homályos, nagyobb pontosításra van lenne itt szükség, erre még visszatérek. Nos, eh, természetesen felvethetjük a kérdést, hogy a szabadságbiztonság térségében az eljárások területén megelégedhetünk-e az 5 vagy 10 évvel ezelőtti javaslatokkal a bizottság részéről. Számomra eh, úgy tűnik, hogy a bizottságnak ez a jelenlegi eh, víziója nem javasolt ugyanis mást. Talán ideje lenne eh, ezen úti tervet egy kicsit meghosszabbítani egyes tengelyeken. Itt beszéltünk az előzetes fogvatartással kapcsolatos rendelkezésekről, vagy a fogvatartás feltételeiről. Aztán itt a külföldiekre vonatkozó erkölcsi bizonyítvány, vagy jog, igazságszolgáltatási nyilvántartás kérdés is felvetődött. Nos, ezek a szövegek nem jelentenek feltétlenül megoldást. Ami most fontos a következő években, az az, hogy hajtsuk végre ténylegesen ezeket az irányelveket, amiken most dolgozunk, hogy élettel töltsük meg azt, ami egy valódi európai korpusz zsüridik lehet. Ez a, lehet, hogy minimális normák ezek, de ezeket élettel kell megtörténni decemberben lehetővé kell tenni a bizottságnak, hogy nagyon fontos ellenőrzéseket hajtson végre ezen irányelvek végrehajtásával kapcsolatosan. Ugyanakkor a szakemberek képzése is nagyon fontos, az értékelés úgy szintén nagyon fontos igazság, igazságszolgáltatási rendszerek vonatkozásában, hogy ezek a minimum normák valóban európai valósággá váljanak. Aztán még a második dolog, az európai bíróság is ellenőrzéseket fog létrehajtani, végrehajtani, és fontos egy valódi harmonizált európai joganyagot létrehozni, amely szerintem egy döntő lépés, ahová el kell érnünk. Nos, engedjenek még, meg még egy pontot megemlíteni, amely ö, kapcsolódik vitáinkhoz. Úgy vélem, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a december 1-én a büntetőjogi együttműködés egy az EU-s joghatály alá tartozik. A büntetőjog bevonása ebbe a körben nagyon fontos lesz azon jogok védelme szempontjából, amiről, amikről most vitázunk. Egy elég bonyolult példát hoznék elő, hogy kifejtsem, mire is gondolok. Itt a roma gyermekek kérdéséről van szó. Nos, a szabad mozgás az Európai Unión belül növelte a bűn cselekmények számát, ez bizonyosan igaz. Egyesek azt mondják, hogy a szabad mozgást kell megszüntetni, küldjük vissza ezeket a fiatalkorúakat a saját országokban, nyomorúságos körülmények közé, ahonnan jöttek, hiszen nincsen jövőjük. Ez, ez egy elképzelés, de ez nem az én elképzelésem. Milyen választ adhat az Európai Unió, illetve a bizottság erre a problémára? Gazdasági választ, pénzügyi választ, de elegendő-e ez? Van-e olyan válasz, amely a bűnözésre reagál? európai szinten, hogyha valaki azt mondja, hogy van, akkor ez örömömre, örömömre szolgálni. Nem látok ilyet. Párizsban valamennyi norma tiszteletben tartása, valamiről most beszéltünk, a gyermekeket három éve letartóztatjuk rendszeresen, és ez azt jelenti, hogy a fia 13 év alatti gyermekeket akikről nem tudjuk, hogy mi a nevük, hol élnek, ki kíséri őket, letartóztatjuk, ez Európa vált lassza az európai igazságszolgáltatás, vagy a francia igazságszolgáltatás válasz erre a problémára. Én Párizsban államügyészként dolgoztam, és azt mondtam, hogy szégyellem magam ezen válasz láttán. Nos, itt egy emberkereskedelmi hálóról van szó, és mindenféleképpen meg kell próbálnunk választ adni erre a problémára, dolgozni ezen, két válasz lehetséges, a hálózat ellen lépünk-e fel, vagy pedig a fiatalkorúakat védjük. Nos, hogyha a hálózat ellen lépünk fel, a román rendőrség együttműködésének köszönhetően nagyon nagy előrelépéseket értünk el, de mihez is vezetett ez? Elhagyják Párizs területét ezek a személyek, gyermekek, és aztán nem tudjuk, hogy hova kerülnek. És ez azt jelenti, hogy nem védjük ezeket a gyerekeket, európai szinten pedig ez lehetetlen, hogy ez így történjék. A második út a fiatalok védelme, egész egyszerűen nyomon kell őket követni, kísérni kell őket, ez a nagy elv, de ennek van néhány kényszerítő tényezője, hiszen itt a jogok közötti konfliktus alakul ki, prioritásokat kell meghatározni az jogok között, ez a nehézség ennek az egész ügynek, és azt hiszem, hogy stratégiákat kell létrehozni az Európai Unión belül, hogy válaszunk erre a problémára, és a parlament az pontosan alkalmas erre a feladatra, megvan egy legitimitása, egy választott testület, megvannak az értékei, azt hiszem, hogy a parlament feladata, hogy ezt a stratégiát meghatározza, amely valódi választ adhat politikailag és büntetőjogilag Európában erre a kérdésre. Merci beaucoup, monsieur Köszönjük, most pedig Oliver Tell következik, aki az igazságügyi főigazgatóságnak osztályvezetője. Tessék. Bonsoir, euh, mesdames, messieurs, euh, monsieur le président. Köszönöm, hölgyeim és uraim, Elnök úr, köszönöm a meghívást. 2009 óta, a Lisszaboni szerződés óta és a közösségi módszer óta, amely bevonja a parlamentet a döntéshozatali folyamatba, a kis lépések euh, révén létrejött ez az ütemterv 2009-ben, Jelentős előrelépéseket tértünk el az Európai Unió úti tervével kapcsolatosan, ami az eljárási jogokat illeti a polgárok vonatkozásában, valamint az tisztességes eljáráshoz való jogokat illetően. Itt jelentős kihívások vannak még, amiket meg kell oldanunk, először is a végrehajtás. Ez nem az egyik cseki jelentőségű probléma része, itt van a tolmácsos fordítás irányelve, a tájékoztatás joga, az ügyvédhez való hozzáférés jogait, itt az átültetést illetően. Ez már is jelentős kihívásokat jelent jogi, szervezeti és gazdasági szinten a szerződése üreként két éve a bizottság dolgozik ezen három irányelv gyors eltültetésén végrehajtását a, a tagállamokban. A végrehajtási határidő már lejárt, és a bizottság rendszeresen értékeléseket végez az eltültetés minőségéről az egyes tagállamokban. Két észrevétel. Nos, ezen irányelvekben bizonyos rendelkezések az emberi jogi bíróság rendelkezéses révén lehettek volna pontosabbak. Ugye itt van a tolmáshoz való jog, hogyha valaki nem érti az eljárás nyelvét, ennek mindenképpen világosnak, pontosnak és feltétlennek kell lenni ezen rendelkezések végrehajtásának. Aztán vannak itt szervezeti kihívások is, tolmács, fordító nyilvántartás létrehozása, a büntetőjogi dossziéhoz való hozzáférés az eljárás során, a tájékoztatáshoz való jog irányelvének egyik főpontja ez. A tolmácsolási irányelv a lényegi dokumentumok fordításáról beszél. Melyek ezek valójában? Az irányelv tárgyalása során néhány olyan koncepció született, amelyek zűrzavarosak és értelmezésekre adhatnak okot, amelyek eltérőek lehetnek az egyes tagállamokban az átültetés során. Aztán itt van a második nagy tengely, a három irányelv elfogadása során. E, itt az eljárásjogi csomagot kell kiteljesíteni, amelyet a bizottság novemberben mutatott be az ártatlanság vélelméről, a gyermekek védelméről van szó a büntetőeljárásban, és egy átmeneti jogsegély nyújtásáról a szabadságuktól megfosztott személyek esetében. Két ajánlás is van itt a sérülékeny személyek és a jogsegély területén ezek kiadását a bizottság két éven belül fogja értékelni, ami a jelenleg irányelveket illeti, ezek kihatnak az új rendelkezésekkel kapcsolatos tárgyalásokra. Nos, 30 másodpercben minden egyes irányelvről. A gyermekekkel kapcsolatos irányelv a leghosszabb, a legfontosabb szerintünk ez alapvető volt, hogy valamennyi specifikus jogot kezelje olyan kategóriát illetően, amely a gyermekeké Mm, szerves része ez az európai stratégiának a gyermekek igényeihez alkalmazkodó igazságszolgáltatás során, hiszen ők nagyon sérülékenyek a büntetőeljárásban. Ez egy politikai feltétel volt, hogy a legmagasabb szintű védelmet garantáljuk számukra a büntetőeljárásokban. Egy észrevétel, a legfontosabb itt az ügyvéd segítséghez való hozzáférés, ezt nem lehet felhígítani, ezt az elvet. Nagyon egyszerű az elv, minden gyermek vonatkozásában biztosítani kell ezt, hogyha bűncselekményt követtek el, mindenkit segítenie kell egy ügyvédnek, hogyha a rendőrség kihallgatja az adott gyermeket ez a újra beilleszkedési esélyeket is javítja, az egyes kimenetét is befolyásolhatja, ez független az elkövetett bűncselekmény súlyától. Az eltartlanság véleművel kapcsolatos irányelv egy jogi újítás, az eljárásjogi garanciák illuzórikusak lennének az áltatlanság vélelme nélkül. Mi értelme lenne például az ügyvédhez való hozzáférésnek, hogyha ez az irányelv nem létezne? Ezen elv alkalmazása mindenképpen problémákat veszt fel a gyakorlatban. Itt a Strasburgi Bíróság ítélkezési gyakorlatára utalhatok. Tehát nem nyilvánvaló, de konszenzus létezik jelenleg a tagállamok között azon tényt illetően, hogy meg kell erősíteni a kölcsönös bizalmat, a közös minimum normákat az ártatlanság védelme tekintetében az ártatlanság védelmét illetően azt is elmondanám, hogy a bizottság az Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatán is továbbment a hallgatáshoz való jogot, illetően és az ön magát vádolás elutasítását illetően az ügyvédhez való hozzáférési joga tényleges jog a büntetőeljárásban a legsérülékenyebb személyek esetében. A bírósági joggyakorlata szerint a legkritikusabb pillanatban kell ezt biztosítani, tehát amikor a rendőrség letartóztatja az adott személyeket. Az irányelv bizonyosan nem ö, ö, helyettesít az összes többi intézkedést, amit a bizottság még tervez, de hogyha ezt az irányelvet elfogadjuk, ez már egy jelentős lépést jelent a jelenlegi helyzethez képest. Csak négy tagállam van, amelyek többé-kevésbé megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek jelenleg. Itt meg is állok, nagyon sok más mondandóm is lenne, de itt befejezem. Merci beaucoup, thank you very much. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, kedves szakértők, résztvevők nagyon szomorúan kell, hogy bejelentenem, bejelentsem, eh, hogy eh, nincs már idő a vitára. Informálisan lehet még itt hozzászólni, idejönni a terem végébe és beszélgetni a szakértővel. Eh, megköszönöm mindenkinek, hogy eljött ide. Nagyszerű előadásokat tartottak. Köszönöm a tolmácsoknak a munkáját, és minden résztvevőnek azt, hogy eljött. Köszönöm mindenkinek szép estét!